Buenos días, eh, bienvenidos a todos, si son tan amables de tomar asiento, vamos a... Jó reggelt kívánok mindenkinek, próbáljunk helyet foglalni, azt hiszem talán menni fog, és akkor elkezdhetjük az ülésünket. Tehát megvárom, amíg mindenki helyet foglal, és akkor ugorjunk is neki a mai ülésünknek. Kezdjük a napirend elfogadásával. Hogyha senkinek sincs ellenvetése, akkor a napirend tervezetet ezennel elfogadottnak tekintjük. Köszönöm az együttműködéseket. Július 11-12-i ülésünk óta plenáris ülés nem volt, ezért sürgősségi eljárásban nem került elfogadásra semmiféle állásfoglalás, úgyhogy tovább is ugorhatunk a következő napirendi pontra, ami a június 18-19-i ülésünk a mm, jegyzőkönyvének elfogadása, nincs senkinek elemet, akkor elfogadottnak tekintjük ezeket. Lássuk ezzel kollégák az első érdemi napi rendi pontunkat. Kérem foglaljanak helyet és fejezzék be a magántárgyalásaikat. Aki nem beszéli a spanyolt, az próbálja feltenni a fejhallgatóját. Már csak azért is, mert sok spanyolt fognak a mai délelőtt során hallani nagy örömömre. Üdvözlök mindenkit, köszönöm mindenkinek, aki jelen van és részt vesz ebben a, ezen az ülésen. Egy workshoppal kezdjük, amelynek az apropója az, hogy az Emberi Jogi Bizottság a kubai és venezuelai emberjogi helyzetek kapcsolatos eh, tanulmányt készítetett. Talán meglepő kisé, hogy a két országról közösen készítettünk ilyen jelentést, hiszen mégiscsak a kontextus és a helyzet eltér a szemlített két országban. Ugyanakkor ez a tanulmány egy sajátos uh, gorcsön keresztül uh, tekinti tekint erre az egész helyzetre, és azt is vizsgálja, hogy mi az, ami eh, hasonló a két ország esetében. Nyilván a jogállamisággal és az emberi jogokkal foglalkozik elsősorban, tehát ezen a prizmán keresztül vizsgáljuk a két országban a helyzetet. A szakbizottságunk elnöksége döntött úgy, hogy érdemes megvizsgálni a legfrissebb fejleményeket ebben a két országban, főként a 2014 óta történteket, a venezuelai tüntetések, amelyek 2014-ben indultak, illetve mivel az EU-Kuba tárgyalások is egy megállapodáshoz vezettek, hogy azt tudjuk. Szeretünk volna beszélni arról, hogy az Európai Unió fellépése milyen eredményeket hoz, mennyiben tudtuk segíteni a két országban az emberi jogok védőit, illetve ezen tanulmány alapján fogadjuk el azokat az állásokat, amelyek remélhetőleg majd ennek a megkezdett munkának a folytatását hozzák el. Ahogy azt mondtam, alapvetően azt is szerettük volna vizsgálni, hogy a Szaharov díjak odaítélése, tehát a Szaharov díjazottak, hiszen az elmúlt években mindkét országban odaítéltünk a politikai fogvatartottaknak, illetve a demokratikus ellenzéknek, illetve a kubai nők egy csoportjának is Szaharov díjat, és hogy ez hozott-e bármiféle változást, javulást. Úgy éreztük, hogy ezt fontos megvizsgálni, hogy a Szaharov díjazottak élete változott-e, esetleg javult-e a Szaharov díj odaítélését követően bármilyen mértékben és módon a helyzet. Nagyon örülünk annak, hogy a különböző intézmények eh, szakértői jelen vannak, illetve maga a jelentés eh, vagy a tanulmány készítője is Engström professzor úr, aki személyesen is itt van. Hogyha meghallgattuk a hozzászólókat, akkor majd rátérhetünk arra, hogy ennek a jelentésnek vagy tanulmánynak pontosan mik a fő következtetése, és aztán az Emberjogi Albizottság alaposan átrágja magát annak a tanulmánynak a tartalmán, e, e, és ezt követően fogjuk esetleg javított formában nyilvánosságra hozni. Először is megadom kollégámnak Ramon Charegi-nek, a szót, aki az Eurolat küldöttség, tehát az Európai Unió és Latin Amerikai Parlamenti közgyűléshez delegált küldöttség vezetője. Annyit el kell mondanom, hogy Ramon Venezuelában és Kubában is nagyon aktív szerepet játszott az elmúlt években a parlamenti tevékenységben, nem csak az Eurolat elnökeként, hanem az azon állásfoglalásokon keresztül is, amelyek a két országot célozták. Ezért tehát nagy örömömre szolgál, hogy együttműködhettem vele eddig, és parancsolj tiéd a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Nos, a DROA Emberjogi Albizottság rendelte meg ezt a tanulmányt. Az EU rólat küldöttség tagjainak is meghívót küldtek, eh, hogy vegyenek részt ezen az ülésen. con la que el Parlamento Europeo examina este tipo de situaciones. Nos, bevezetőképpen annyit hadd mondjak el, hogy a latin-amerikai országok helyzete fontos számunkra itt Európában. Mielőtt alaposabban megvizsgáljuk ezt a két konkrét országot, illetve az emberjogi helyzet alakulását ebben a két konkrét országban érdemes emlékeztetni mindenkit arra, hogy a latin amerikai kontinens az elmúlt száz évben bizony nehéz időket élt meg. A függetlenség kivívását követően az latin-amerikai országokban élő emberek helyzete bizony nem mondhatjuk, hogy rózsás lett volna. Borzasztó diktátorokat kellett elviselniük, katonai pucsok követték egymást, így tehát sajnálatos módon például a kábítószer kereskedelem és csempészet is egy folyamatos polgárháborús helyzetet hoz létre, az emberek jogait semmibe veszik ezek a e, drogbárók. Ezek az emberek persze tudják, hogy honnan jöttek, e, tudják, hogy mik a felelősség. Nekünk is fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mivel tartozunk ezeknek az embereknek, amikor arról beszélünk, hogy az demokratikus kultúra hiánya, az emberi jogok lábbal típrásának szubkultúrája alakult ki ezekben az országokban, akkor bizony ez nagyon szomorú. Egész egyszerűen ezekben az országokban nincs benne eh, valahogy a köztudatban, az emberek fejében, hogy az emberi jogokat tiszteletben illene tartani. Én nem az, fogadom el ezt a helyzetet, ugyanakkor ez a valóság, ezt kell akkor észben tartani, amikor mi az Európai Parlamentben bármilyen módon véleményt nyilvánítunk ez ügyben. Nem akarunk mi politikailag beavatkozni ezeknek az országoknak az életébe vagy sorsába, ugyanakkor az Európai Parlamentnek fontos szerepe van abban, hogy elemezze, hogy mi folyik világszerte emberjogi szempontból. Állásfoglalásainknak se szeri, se száma emberjogi díjakat ítélünk oda évről évre, szinte minthogyha egy kis emberjogi megfigyelőközpontként működnénk, de hát nem erről van szó, mi egy konstruktív hozzáállással alapvetően azt próbáljuk elérni, hogy minél több embernek minél nagyobb mértékben érvényesüljenek az alapvető jogai. Nem bele avatkozni, beavatkozni akarunk, hanem egész egyszerűen építő jelleggel próbálunk javítani a helyzeten. Európában ugyanis mi látjuk és tudjuk, hogy a nyugati világ nem lehet modellértékű, már csak azért sem, mert a saját házunk táján sincs minden teljesen rendben. Rengeteg olyan dolog van, amire bizony nem lehetünk mi magunk sem büszkék, Nézzük csak meg például a földközi tenger térségét, a migrációs problémát. Tisztában vagyunk azzal, hogy nekünk is vannak még gyenge pontjaink, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ne foglalkozhatnánk az emberi jogi helyzettel a világ más részén. Rendesül ez nem egy párt politika alapján rendeződő kérdés. Jobb és baloldal ilyen szempontból nem megosztott. jobb és baloldali országokban egyaránt előfordulnak a emberjogsértések. ugyanakkor a szélsőségesek, a, jellemzően a diktatúrák, ahol a demokrácia nem érvényesül, a magával vonja az emberi jogok sérülését. Ne felejtsük a történelmünket, és mindenképpen próbáljuk ezt pártpolitikamentesen megközelíteni. Köszönjük szépen Ramonnak, mondja az elnökasszony. Annak külön örülök, hogy eh, kontextusba helyezted ezt az egész mai meghallgatást. Az Európai Parlamentnek van mandátuma eljárni ezen a helyzeten. Azt hiszem, hogy nem kell bocsánatot kérnünk azért, hogy aktívak vagyunk ezen a téren. Sőt, büszkének kell lennünk arra, hogy eh, fair, objektív megítélést, megvilágításba próbáljuk helyezni az emberügyi helyzetet eh, egyes országokban. mert az Európai Unió kívüli emberjogi helyzet vizsgálatával pontosan ez a célunk. Aggaszt minket. A helyzet foglalkoztat bennünket az, hogy az emberi jogok érvényesülnek-e az Európai Unión kívül, ugyanúgy, mint ahogy az Európai Unión belül is. 2018-at írunk, négy borzasztó év van Venezuela mögött, és hát úgy tűnik, hogy exponenciálisan romlik a helyzet több szempontból is. Kubában ettől egy kicsit eltér a helyzet. Az Európai Unióval tárgyalások folytak, de hát azt hiszem, hogy erről nálam sokkal jobb, hogyha Engström úr fog beszélni, aki a University College of London professzora, és akinek most egy negyed órát adok arra, hogy elmesélje nekünk, veszem nekünk arról, hogy a tanulmányában pontosan mire is jutott, arra abban a tanulmányban, amit mi természetesen alaposan fogunk mi is tárgyalni. Köszönöm szépen, mondja spanyolul eh, Engström úr, ha megengedik, akkor angolul folytatom. Először is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, és eh, örülök annak, hogy ezt a tanulmányt elkészítettük, hogy önök is nyilván tudják, ez még csak egy tanulmány tervezet, ami azt jelenti, hogy az önök kommentárjait, javaslatait eh, természetesen megpróbáljuk beépíteni a végső változatba. Mivel szorít az idő, ezért rögtön emlékeztetnék mindenkit arra, hogy mi, mire is kaptunk felkérést, mi volt a módszertanunk. A célunk az volt, hogy a közelmúlt fejleményeit vizsgáljuk Kubában és Venezuelában, főként 2014 utáni években. Arra kaptunk felkérést, hogy az Európai Unió fellépésének a hatását vizsgáljuk, annak érdekében, hogy konkrét ajánlásokat dolgozhassunk ki a jövőre vonatkozva és különösen a Szaharov díjazottak életében esetleg bekövetkezett változásokat vizsgáljuk. Jó néhány interjút végeztünk Szaharov díjazottakkal, illetve az adott országban élő érintettekkel. Rögtön egy-két általános megállapítással kezdeném. Vannak közös jellemzői a kubai és venezuelai helyzetnek. Tehát összevethetőek mégis nagyban eh, eltennek. Az 59 óta eh, Kuba egy nagyon sajátos ország világszerte. Venezuela eh, gazdasági növekedése alapvetően az olajtartalékunknak köszönhető, ugyanakkor az elit irányítja az országot. A alapvetően stabilak az állami intézmények Kubában, Venezuelában pedig uh, folyamatosan romlik a politikai és társadalmi helyzet. A kubai uh, kormányzat alapvetően a megbékélés, a politikai enyhülés politikáját követi, Venezuela pedig egyre inkább elszigetelődik nemzetközi szinten, Kína és Oroszország támogatja csak az országot. Ezek az eltérések mégiscsak fontosak, amikor a két országra tekintünk, illetve arra, hogy az Európai Unió mm, milyen fellépést tehet. Részletesen beszélünk a tanulmányban az emberjogi helyzet alakulásáról, felsoroltuk a legfontosabb olyan aspektusokat, a, a, amelyek megjelennek. Három rövid mm, megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban összességében. Vannak konkrét változások Kubában. A kubai politikában egy generációváltás zajlik le, a külkapcsolatok egyre jobban alakulnak a gazdasági reformok, és az alkotmányos reform is megindul. Nagyon lassú a javulás vagy a fejlődés, ugyanakkor egyértelmű a lehetősége annak, hangsúlyozom a lehetőség szót, hogy fokozatos átalakuláson menjen át Kuba ennek ellenére, és ez is nagyon fontos, a jogállamiság és a politikai szabadságok jó tekintetében nagyon nagyok a megszorítások, egész egyszerűen nem látjuk a többpártrendszer irányában történő elmozdulást, a politikai ellenzéket e, természetesen nyomják a, a szólásszabadságról nem beszélhetünk jelenlegi politikai és intézményi változásokat tehát erősen ellenőrzés alatt próbálják tartani. A harmadik dolog az, hogy kritikus ponthoz értünk, hiszen a változások igazi reformok lehetőségét nyitják meg. Politikailag is nagyon kényes a kérdés, hiszen az emberi jogokat felvetni a párbeszéd során az nagyon kényes. Ugyanakkor a reformokat segíthetjük azzal, hogyha óvatosan támogatjuk szakmai együttműködésen keresztül és konkrét projekteken keresztül a civil szervezeteket. Venezuelában három rövid dolgot hadd mondjak el Venezuelával kapcsolatban. Először is, ahogy önök is tudják, a politikai polarizáció jellemzi az országot, az intézmények összeomlanak politikai elnyomásról, illetve egy negatív gazdasági és humanitárius válság spirálba került az ország. semmiféle intézményi vagy intézményes erőfeszítést nem tesznek államilag arra, hogy az emberjog sértéseket, az elnyomást elnyítsék. A tanulmányban alapvetően hosszan felsoroljuk a drámai helyzetet részletekben menően, de, és ez a második megjegyzésem Venezuelával kapcsolatban, akut már most is a helyzet, de további romlás sem kizárható. A migrációs válság is egyre romlik, de egy esetleges katonai púcs vagy külföldi katonai beavatkozás, amelyről egyébként egyre többen beszélnek, vagy a kormány összeomlása igazi túlcsapatnak ennek a hatásai a szomszédos országokra, az egész régióra. Éppen ezért fontos felismerni, hogy mennyire bonyolult a helyzet ahhoz, hogy megfelelő válaszokat találjunk, illetve a jelenlegi válságpolitikai gyökerét is meg kell találni, hogyha felismerjük ennek a bonyolultságát a helyzetnek, akkor rájövünk arra is, hogy nincsenek egyszerű válaszok. Humanitárius és fejlesztéspolitikai támogatásra van szükség, kapacitásfejlesztésre, intézményi reformra, az igazságügyi rendszer reformjára, és például az államadóság átprogramozására. Az elmúlt évek során láthattuk azt, hogy igazából széles támogatottságú ellenzékről nem beszélhetünk. Nemzetközi közbelépésre, illetve részvételre vagy felépésre szükség van, ugyanakkor nagyon körültekintően kell eljárni kell benne tekintetben. Mit tett az Európai Unió? Folytassuk ezzel. Nos, az Európai Unió számára mindkét ország úgynevezett nehéz országnak, vagy a nehéz kategóriába kerül az emberjogi helyzet tekintetében. Fontos, hogy teljesen más pályára állt a két ország az EU kapcsolatok tekintetében, hiszen közeledtek a harcálláspontok Kubával, tehát a folyamatos közeledésről beszéltünk. Venezuela esetében ennek az ellenkezője igaz. A tanulmányban hosszasan beszélünk arról, hogy az Európai Unió fellépése, szakpolitikai koherenciája és ennek hatékonysága hogyan alakul adott esetben a célország ellenállásával szemben is. Ezzel kapcsolatban egy-két dolgot hadd pillan csak fel. 2014 óta Kuba kapcsán az Európai Unió felépése, elsősorban a 2016-ban elfogadott PDCA, tehát politikai párbeszéd és együttműködési megállapodás alapján jár el az Kuba nyilván a külkapcsolatait próbálja kiterjeszteni. Úgy érzem, hogy ez egy megfelelő keret arra, hogy az együttműködés különböző formáit előmozdítsuk. A kubai hatóságoknak jó felfogott érdeke, hogy ezeknek kell eleget tegyenek. Ugyanakkor stratégiai nyugalomra van szükség, illetve türelemre Kuba kapcsán. Fontosnak tartom azt is, hogy célokat állapítsunk meg, és a tanulmány beszél arról, hogy ennek a megállapodásnak a végrehajtásában az Európai Parlamentnek milyen fontos lehet a szerepe, a civil szervezeteket nem kihagyva a folyamatból. Az EU-Kuba emberjogi párbeszéd külön lehetőséget nyújt számunkra arra, hogy ezeket a célokat próbáljuk megvalósítani stratégiai türelem van lesz szükség itt is. Az emberi párbeszéd ugyanis a civil szervezetek konzultációjára is lehetőséget ad. Az Európai Uniónak meg kell erősítene a civil szervezetek támogatását, főként a megállapodás keretében. Azt is hangsúlyozni érdemes, hogy talán a corporate social responsibility, tehát a cégek társadalmi felelősségvállalása terén többet tehetne, főként az, a Kubában jelenlévő európai cégeken keresztül. Stratégiai lehetőség mutatkozik arra, hogy a két oldalú kapcsolatokat elmélyítsük. Ez különösen fontos az amerikai-kubai kapcsolatok jelenlegi romlását tekintve. Tehát mi más megközelítést alkalmazhatunk, mint amerikai kollégáink. Éppen ezért ez a fajta közeledés igen komoly előnyöket hozhat, és valóban elhozhatja Kuba kifelé történő nyitását. Venezuela. Nos, 2014 óta egyre robosztusabb az EU fellépése, ezt elsősorban a szankciók rendszere igazolja, a szankciókat megfelelően indokolva azért vezeti be az Európai Unió, hogy megpróbálják leütetni a tárgyalóasztalhoz a venezuelai kormányt. Az, hogy a szankciók visszavonhatóak, ez intelligensen használva fontos politikai jelzés lehet a tekintetben, hogy hogyan kell viselkedniük politikailag ahhoz, hogy a szankciókat eh, visszavonjuk. Például a nemzetközi megfigyelők által jóváhagyott választások megtartása ilyen lehet. A szankciók úgy tűnik, hogy eddig nem nagyon oldották meg a venezuelai válságot. Fontos ugyanakkor, hogy a kommunikációs csatornák nyitva maradjanak, már csak azért is, hogy a szankciókat elmagyarázzuk nekik, hiszen ha megértik ezeknek a logikáját, akkor talán leülhetnek a tárgyalóasztalhoz fontos, hogy valamilyen igazságszolgáltatási átmeneti rendszer bevezetésre kerüljen, ami olyan exit stratégiákat is felkínál a jelenleg hivatalban lévők számára, amelyet majd a Nemzetközi Büntető Bíróság munkája kell, hogy kövessen. Az világos összességében, hogy ahhoz, hogy jelentős javulás álljon be az emberi helyzetben Venezuelában, ahhoz arra van szükség, hogy az ország politikai konfliktusa, mögöttes konfliktusa valahogy megoldódjon. Ehhez tárgyalások kellnek, ehhez pedig nemzetközi közvetítőkre van szükség. Stratégiai türelem, ezt kell említenem itt is, az EU részéről erre van szükség. A legjobb stratégia, a hosszú távú stratégia, amely olyan erőfeszítéseket hoz, amely a politikai szereplőket, belföldi politikai szereplőket próbálja megerősíteni Röviden tehát a jelenlegi gazdaság és humanitárius válságra nincsenek egyszerű megoldások. Csak azért, mert bonyolult a helyzet, nem jelenti azt, hogy a sürgős humanitárius segítségnyújtásra ne lenne szükség. A tanulmányban arról is beszélünk, hogy a Szaharov díjazottak helyzete hogyan alakult. Kuba esetében három különböző alkalommal kap, kapott kubai Szaharov díjat, és 2017-ben pedig a venezuelai politikai ellenzék kapta a Szaharov díjat. Ahelyett, hogy az egyes egyénekre koncentrálnánk, elmondhatjuk, hogy a láthatóságát a díjazatoknak mindenképpen növelte a Szaharov díj. Szorít az idő, ezért inkább áttérnék az ajánlásokra. Először is tanulmányban is kimondjuk, hogy itt lenne az alkalom arra, hogy a Szarovdi odaítélésének a kritériumait felülvizsgálják, illetve, hogy politikai csoportok és ne egyének és egyes civil szervezetek kapják olyan mm, kritériumokra van szükség, amelyek az európai ember jogvédőkre vonatkozó iránymutatásokon alapulnak. Ehhez az ENSZ iránymutatásokat is érdemes figyelembe venni. A Szaharov hálózat fontos szerepéről beszél a tanulmány, hiszen a follow-up tekintetében ez nagyon fontos lehet. Érdemes lenne az Európai Unió delegációiban a szakértők szerepét és tudását elmélyíteni Szaharov díjak kapcsán. Zárásképpen tehát, ha megengedik, akkor a konkrét eh, ajánlások mellett általános szakpolitikai ajánlásokat is tesz a tanulmány, amely elsősorban arra vonatkoznak, hogy mi van akkor, hogyha az Európai Unió szerepvállalásának teljesen ellenáll egy adott célország. Erről egyébként eh, szívesen beszélek bővebben, de lássuk az általános ajánlásokat azért csak röviden. Először is érdemes azt hangsúlyozni, hogy jelentős politikai tőkevel bír az Európai Unió az emberjog eh, jogi helyzetnek köszönhetően hiteles az Európai Unió, ezért arra utalunk a tanulmányozban, hogy a civil szervezetek pluralizmusát figyelembe kell venni, minél szélesebb körben vonjuk be a civil szervezeteket, ne csak a legaktívabb és leghangosabb szervezeteket eh, vonjuk be ebbe a folyamatba. A civil szervezetek támogatása elsősorban a helyi változásokat kell, hogy célozó, hogyha ezt lehetővé teszik a feltételek. A multilateralizmus a regionális mechanizmusokon keresztül érvényesülhet, az inter american Human Rights, Inter-American Human Rights System például egy jó példája ennek, hiszen ez egy rendszeres emberjogi eh, monitoring eh, tevékenységet tesz eh, lehetővé. Mindenképpen anyagi ösztönzőkre is szükség van, emellett a geostratégiai partnerek és versenytársak érdekeit nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen ezen országok esetében is vannak úgymond politikai versenytársaink. A szankciók használata emberjogi eszközként, nos, az emberügyi helyzetet mennyire javíthatják a szankciók. A tanulmányunkban némileg szkeptikus véleményre helyezkedünk ez ügyben. Kuba és Venezuela közötti különbség sokat elmond erről. A Kubával szembeni eh, amerikai embargó jól mutatja, hogy a szankciók mennyire korlátozottak, eh, korlátozott eredményeket hozhatnak, illetve hogy fenelveszi annak, hogy szakpolitikailag megbírul az egész párbeszéd. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm szépen, hogy villám tempóban felvezethettem a jelentésünket. Köszönöm. Eh, köszönöm szépen. Engström úrnak, ezt a világos előadást, a legfőbb következtetések jó összegzését, amelyeken még dolgozni fogunk, és köszönöm szépen, hogy betartotta a rendelkezésre álló időt. Most különböző szervezetek képviselőit fogjuk meghallgatni, nemzetközi eh, szervezetek képviselőit. Először Carlos de la Torre urat, aki venezuelai szakértő, az ENSZ emberi jogi főbiztosságának megbízottja. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Mindenkit köszönteni szeretnék. Köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai találkozóra, és nagy örülök annak, hogy az Európai Parlament állásfoglalásáról beszélünk, illetve arról a válságról, amelyet Venezuela jelenleg megél, és örülök a mai vitának. A tanulmány angolul készült, éppen ezért átváltok angolra. Később a megjegyzéseknél majd megint spanyolul reagálok. Thank you. A tanulmányal szeretném kezdeni. Az emberi jogi sértések rendszeresek Venezuelában, és több dimenziójúak. A főbiztostól szeretném mindezt idézni, és mindez példázza az, hogy mit él meg több millió venezuelai. Egy bébitej több mint két hónap fizetésébe kerül, lehetetlen a helyzet, és az ember börtönbe kerülhet. Az UNCHR legutóbbi jelentése alapján, amelyet júniusban adtak ki Venezuelában, az életkörülmények egyre rosszabbak. A venezuelaiak alig férnek hozzá az élelmiszerhez, és nagyon sokan nem tudnak piaci áron élmiszert vásárolni az orvosok és nővérek több mint két hónapja kérnek eh, jobb munkafeltételeket, és meg szeretnék szüntetni a gyógyszer hiányt. A kormány által hozott gazdasági intézkedések nem régiek, az elemzők eh, kritikusak eh, abban a tekintetben, hogy mindez megoldhatja el a hiperinfláció problémáját. Mások úgy érzik, hogy ezek a reformok még tovább súlyosbíthatják a gazdasági válságot. A szociális kérdésekben történő demonstrációk száma több volt, mint 2017-ben, 2018-ban spontán demonstrációk valósultak meg munkajogi sértések miatt, a közlekedés, energia és visszolgáltatás összeomlása miatt a kormány szelektív módon céloznak politikai vezetőket, emberjogi aktivisták, szo szociális kérdésekben vezetők és újságírók zaklatásnak vannak kitéve ők, őket üldözik, illetve a nemzetgyűlés egyik tagját is letartóztatták, valamint Jesus Medina újságírót is, akit egy katonai börtönben tartanak zárva, és gyűlöletkeltés miatt tartóztatták le. 2015 óta 3 millió venezuelai távozott az országból. Az EN szerint minden nap 5000 venezuelai távozik az országból, és 90%-ok Dél-Amerikában van maradt, ez pedig nagyon súlyos migrációs válságot váltott ki a térségben. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy az Európai Unió nagyon fontos, hogy támogassa az emberi jogokat, ahogy erre a tanulmány is felhívja a figyelmet. Egyetértek azzal, hogy az Európai Unió számos eszköz kell, hogy használjon, többek között a kormányon a kommunikációs csatornák nyitva tartása, illetve a politikai párbeszéd erősítése. Nagyon fontos ezeket a problémákat hangoztatni, és a nagyon súlyos jogi sértésekre felhívni a figyelmet, amelyet a venezuelai hatóságok követnek el. Rendkívül fontos a civil szervezetek támogatása, a helyzetük kritikus, ők egy nagyon veszélyes politikai környezetben dolgoznak, és a gazdasági válság is hatással van rájuk. Az EU támogatása nélkül a regionális mechanizmusok és az ENSZ mechanizmusai Venezuelában nem lesznek működőképesek. Ahogy a tanulmány felhívja a figyelmet, a politikai válság utcába került, nincs egységes politikai álláspont, illetve nincsenek politikai ösztönzők a kormány részéről, annak érdekében, hogy a tárgyalások újraindulhassanak. Fontos, hogy a politikusok felelősséget vállaljanak a jelenlegi válság miatt, a kormány és más intézmények, a politikai pártokat és vezetőket céloztak meg, és a nemzetgyős munkáját igyekszenek megnehezíteni. Az ENSZ semleges szerepe egyrészt nagyon fontos, de nagyon fontos, hogy az EU is hozzájáruljon megfelelő politikai párbeszéd kialakításához, ahol mindkét fél egyenlő feltételek mellett tud szerepelni. Én egyetértek a szankciókkal kapcsolatos tanulmányjal, nagyon fontos hatástanulmányt készíteni, annak érdekében, hogy gazdasági szankciókat el lehessen kerülni, illetve egy kiutat felvázoló stratégiát elkészíteni. Ami a szankciókat illeti, nagyon fontos, hogy mindez az emberjogi sértésekhez is kapcsolódjon a, a fegyverembargó, egy nagyon pozitív lépés volt ebben az, ebben a, az irányban. A nemzetközi büntetőbíróság figyelmét is felhívtuk a problémákra Venezuelában, és ők egyértelmű üzenetet szeretnének küldeni a nagyon súlyos emberi sértéseket elkövetők felelősségét illetően a kormány nem mutat hajlandóságot arra vonatkozóan, hogy felelősségre vonja mindazokat, akik az emberi jogi sértéseket elkövették, amelyeket a tanulmányunk is felvázol, beleértve bővörtönzéseket, kínzást, gyilkosságokat, büntetlenség érvényes, és nemzeti szinten úgy tűnik, hogy nem sikerül igazságot tanulni. A nemzeti felelősségvállalás feladatára felhívja az EU a kormány figyelmét, nagyon fontosak a regionális nemzetközi mechanizmusok, és az Amerikákkal foglalkozó emberi jogi bíróságnak és az ENSZ-nek is nagyon fontos szerepe van. Az EU, a tagországokkal nagyon fontos, hogy az univerzális igazságszolgáltatást is támogatja annak érdekében, hogy az emberi jogi sértéseket megoldja. Szeretném, hogyha állásfoglást foglalna el az ENSZ az elkövetkezendő héten, hiszen ezzel az UNSCHR mandátumot kap, és az emberi jogi helyzetről tájékoztatást adhat. Állásfoglalási indítvány tervezettet készítünk elő jelenleg, és az EU-s partner nagyon fontos szerepet játszik nem csak az állásfoglalás támogatásában, hanem az afrikai és ázsiai régiós partnerek bevonásával. Ami Kubát illeti, a politikai párbeszéd, a kooperációs megállapodást illetően intézményi keretet biztosít az EU és Kuba közötti kapcsolatokat illetően, és az EU számára ez egy nagyon fontos eszköz. 2016-ban lépett mindez életbe, és nagyon limitált volt az emberi jogi eh, helyzet javulása. Az ENSZ világos célokat határozott meg, az EP szerepedik az emberi jogi helyzet eh, szoros figyelmel kísérése. Nagyon fontos, hogy a civil szervezeteket is támogassuk. Ami az emberi jogi párbeszédet életi eh, Kubával, a kubai eh, hatóságoknak is átlátható módon kell dolgozniuk, az UNCR pedig azt javasolja, hogy a szólás szabadság, az információhoz való a társulási szabadság és a gyülekezési szabadság érvényesülhessenek. Nagyon fontos Kubában demokráciát teremteni, a civil a társadalmi szervezetek, civil szervezetek kezdetének erősítése, és nagyon fontos a megtorlások megakadályozása a civil szervezetek felé, ez pedig regionális és nemzetközi emberjogi mechanizmus segítsége lehetőség. Van lehetőség. Kuba beengedte az emberjogi szakértőket az országba, de az a kubai hatóságok nem reagáltak pozitívan a kulcsontosságú szereplők látogatására, az emberjogi kérdések felmérésében, a gyülekezés, társadalmi szabadság, szabadság helyzetének felmérése érdekében. Köszönöm szépen. Ezek lettek volna a megjegyzéseim, és szívesen elmerülök még a részletekben majd, amikor a kérdésekre és válaszokra kerül sor. Köszönöm szépen, Latorre úr. Most az Európai Külügyi Szolgált képviselőit hallgatjuk meg. Egyrészt Adrianus Kötszerrőter urat, aki a Dél-Amerikai Divízió vezetője. Nagyon örülök, hogy önt ezen a héten ismét üdvözölhetjük itt. Már egyszer lehetőségünk volt arra ezen a héten, hogy találkozzunk. És köszönjük támogatást a több ezer Európában élő venezuelai nevében is. Katya Áhen asszony is itt, velünk, aki az LKS Mexikóval, Közép-Amerikával és a karibi foglalkozó vezetője. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Mi is nagyra értékeljük a jelentést amit dr. Engström úr készített, és megerősíthetem azt, hogy általában véve mindennel egyetértünk, ami az elemzésben olvasható a venezuelai helyzetek kapcsolatban, illetve az EU felépésével is. Ami a számadatokat illeti, ez néha zavaró, de a DEFCO majd visszatér erre a témára, és remélem sikerül kijavítani ezeket az adatokat. Szeretnék néhány megjegyzést tenni Hosszú távú jövőképre van szükség, hosszú távú politikára Venezuela kapcsán, ezek kidolgozásán fáradozunk, és ez nem csak a legújabb válság, amely igen látható keretében igaz így, nagyon sok menekült van, akik a régióban maradnak, a karibi térségbe távoznak. 2014-ben nagyon sok tüntetés volt, és annak idején is szoros figyelemmel követtük a helyzetet az országban különösen ami az emberi jogok tiszteletben tartását élet, illetve a szólás szabadságot, társulás szabadság, szabadságot, illetve a politikai vitához való jogot az országban. Számos kijelentést tettünk, ezt a fő képviselő szóvivőink is megtették az elmúlt években. Közös állásfoglást is kiadtak a tagországok, ezek megjelentek a miniszteri találkozókon is, Venezuelával kapcsolatban, tehát ez a folyamat már néhány évvel ezelőtt elindult. Ami az emberi jogok helyzetét illeti, ez a pont mindig is nagyon fontos volt a napirenden. Általános célunk az, hogy továbbra is politikai, demokratikus, participatív megoldásokban gondolkozunk, nem hiszünk a katonai beavatkozásban és az ilyen típusú rövidtávú megoldásokban. Mi abban hiszünk, hogy a párbeszéd a különböző szereplőkkel az egyetlen lehetséges módja a megoldásnak, a helyzet megoldásának. Éppen ezért a csatornákat nyitva tartjuk, nem csak az ellenzékkel és a civil társadalom képviselőivel, megpróbálunk minél több civil társadalmi szervezetet elérni, hanem a kormányjal is igyekszünk párbeszédet folytatni, a vezető kormánypárttal, és nagyon fontos, hogy megoldást találjunk a jelenlegi válságra, tehát mi a párbeszédben hiszünk, illetve a tárgyalásokban függetlenül a csalódásoktól, amelyek néhány évvel ezelőtt elértek bennünket. Az emberi jogok kérdése az összes nyilatkozatban megjelenik, ragaszkodunk a politikai fogvatartottak szabadlábra helyezéséről, és azt gondoljuk, hogy amikor perekre, tárgyalásokra került sor, akkor is fontos, hogy figyelemmel kísérjük azt, hogy ez szabályos-e. Sajnos mindez nem valósult eddig még meg. Ami a demokrácia helyreállítását illeti, a nemzetgyűlés munkájának lehetővé tételét, a többi szervezet, a legfelsőbb bíróság munkájának lehetővé tétele, vagy a választóbizottság munkája, a jelenlegi feltételek mellett nem csak, hogy nem kapunk kérést arra, hogy választási megfigyelőbizottságot küldjünk, hanem nem is engedik be választási megfigyelőnket az országba. Nagyon sok támogatást kapunk, különösen humanitárius támogatást az országban. Nehezen férünk hozzá ezekhez a partnerekhez, de néha sikerül megtalálni megfelelő csatornát nagyon súlyos helyzetekben sikerül élelmiszert, gyógyszert juttatnunk, illetve a kolumbiai, brazil határon nagyon súlyos a menekült válság, és ez egy nagyon súlyos probléma, és igyekszünk segíteni az országnak, ami a szankciókat illeti, ezek nem gazdasági jellegű szankciók, céljuk nem az, hogy az országban a gazdasági fejleményekre legyenek hatással, hanem pusztán egyes személyekre célzottak, akik felelősek az emberi jogi sértésekért, a, a um, tüntetések visszafolytásáért, folytásáért, illetve a nemzetgyűlés munkájának megakadályozásáért, tehát számos személy esetében számlazárásra került sor, de ezek nem gazdasági jellegű szankciók az országra nézve, hatóságok nem használhatnak Európában előállított nyersanyagokat annak érdekében, hogy elnyomják az utcán a tüntetéseket. Azt gondolom, hogy ennyi lett volna részemről. Nagyra értékelem a jelentést, mint elmondtam, illetve a határozat is, amelyet az ENSZ készít elő. Köszönöm szépen az UNHCR képviselőnek jelenlétését is. Azt gondolom, hogy nemzetközi reakciót, választ igyekszünk így találni. Köszönöm szépen, Kötszer Rajter úr. Köszönöm szépen. Csak néhány rövid megjegyzést tennék. Mi azt gondoljuk, hogy a tanulmány nagyon időszerű, a Kubával fenntartott kapcsolatokat illetően, hiszen mindez pusztán kezdete a e, PDCL e megvalósításnak, amelyről a parlament és e, szavazott megszavazta nagy többséggel, és az első közös ülésünkre májusban került sor, és az első politikai párbeszéd, amire a megállapodás értemen sok kerül emberjogi párbeszéd lesz, és erről már ma délelőtt hallottunk. Valószínűleg októberben kerül mindenre sor. Nagyon örülünk annak, hogy Kubával sikerült megállapodni abban, hogy a tagországok részt vetnek ebben a párbeszédben, és a civil társadalmi szervezetek, akik eddig a párbeszéd célén peremén maradtak, szintén fontos szerepet kell, hogy betöltsenek, ez egy kérés volt a kubaiak részéről, remélhetőleg mindez lehetővé teszi majd a megfelelő eszmecserét ebben az összefüggésben, ami magát a tanulmányt illeti. Egyetértünk a legtöbb következtetéssel, a helyzetet mindez felmódon írja le, az EU-s eszközöket és felépéseket, és azt gondoljuk, hogy mindez megerősíti megközelítésünket, a konstruktív párbeszéd kialakítására való törekvés célra vezető, mint a közös álláspont korábban. Van egy megjegyzésünk a tanulmány orientációját, illetően, illetve az egyensúlyt illetően. A tanulmány a polgári és politikai jogokra összpontosít, de a gazdasági, szociális jogok és az emberi jogok részét képezik, és ezek is nagyon fontosak a kubai lakosság számára. Az első területen a politikai emberjogi, bolgári jogokat illetően nagyon fontos eh, az előrelépés, a helyzet nehéz, ellentmondásos, a gazdasági és szociális jogokat illetően Kuba sokkal jobban eh, teljesít, de mint említettem, a lakosság részéről is vannak elvárások, tehát vagy világossá tesszük azt, hogy csak az első csoportot vesszük, vagy egy kicsit szélesítjük ezt a képet, és további megjegyzéseket is bevetszünk ebbe a második csoportra vonatkozóan, ami az ajánlásokat illeti. Ezekkel nagy mértékben egyetértünk, nagyra értékeljük a felhívásukat a stratégiai együttműködésre, hogyha kísérni szeretnénk Kubát, akkor fontos, hogy konzisztensek maradjunk értékeinkkel kapcsolatban, de fontos, hogy rugalmasságot is biztosítsunk. Ez egy eh, folyamat, ami most indult, hosszú távú folyamatról van szó, tehát azt gondolom, hogy még nagyon sok feladat vár ránk. Köszönöm szépen. Muchísimas gracias. Uh, y ahora vamos a tener... Köszönöm szépen. És akkor lépjünk tovább, a bizottságnak fogom megadni a szót. Jorge de la Caballeria a DEFCO részéről, valamint Paola Gospardini, aki szintén a DEFCO-ból érkezett hozzánk. Venezuelért felelős. 5-5 percet kapnak, de itt egy kis rugalmasságot megengedhetünk magunknak. Köszönöm szépen, és jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy megadták a szót, illetve vagy rugalmasságot is biztosítanak, hiszen egy nagyon is széles körű témáról van szó. Megpróbálok a konkrét témára összpontosítani, én Kubával fogok foglalkozni, Paula pedig Venezuelára szól majd. Az EKS-től hallottuk, hogy az együttműködés irányába próbálunk előrelépni. Ezt bizonyítja a tanulmány is, és a tanulmányról annyit mondhatok, hogy nagyon is valóságszerű, kiváló tanulmány ez. Egyetértünk az elemzés lényegével, illetve az ajánlásokkal is, amelyek hangsúlyozzák a civil társadalom fontosságát. Mindezt tehát elfogadjuk, az első általános megjegyzésem az lenne, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyen legyen egy leírás az együttműködésről, tehát Kuba és az Európai Unió együttműködését vázoljuk pontosan. Itt gondolok konkrétan az, az emberi jogokra. Meg kell nézni, hogy hogyan tudnánk különböző szinten konstruktívan együttműködni. Erről részletesebben is szólunk majd. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen mindennek az együttműködésnek az eredménye a BDCA, ez kiváló lehetőség a kezünkben. És most akkor Kubáról konkrétabban. Aki foglalkozott Kubával, már az nagyon jól tudja, hogy a politikai és gazdasági kontextus bizonyos nehézségeket, illetve paradoxonokat mutat. Érdekes ezt megvizsgálni, hogyha meg akarjuk érteni a munkamódszerünket. Természetesen nagyon hosszasak a jóváhagyási eljárások, még a prioritást képviselő területeken is, tehát a kormány nagyon nehézkesen mozdul amikor bonyolultabb kormány által igazít, irányított területekre térünk, akkor a helyzet még bonyolultabb, még komplexebb lesz. Ez a negatív oldal, de vannak pozitívumok is, ezekről is szólnunk kell. Ez pedig a következő. Az igazgatásban, az adminisztrációban jól képzett, magasan képzett emberek vannak, és a különböző Európa számára releváns politikai területen megfelelő szaktudással rendelkeznek. Az együttműködést nagyra tartják, és nem túlzok, amikor azt mondom, hogy ez egy nagyon is releváns aspektus, és meg kell próbálni kiaknázni az ebben rejlő lehetőségeket. Tehát a együttműködésről ennyit általánosságban. És akkor most hagyd szóljak egy-két szót arról, hogy hogyan is működünk például a kormányzás témájában. Ez nem is olyan egyszerű. Először is a párbeszéd minden csatornáját megpróbáljuk kiaknázni, folyamatosan párbeszédet folytatunk különböző érintett felekkel, és minden eszközt megmozgatunk, a célunk elérése érdekében. Itt rendkívül fontosnak tartom a kiszámíthatóságot. mert itt a közép és hosszú távra tervezünk, ezért azt mondhatom, hogy nem mindig könnyű egy pontos sorra korlátozni magunkat, költségvetési sorra. Például a szakértők cseréje egy nagyon érdekes program, ez a szakértők cseréjét irányozza elő, illetve a technikai szaktudás előmozdítását az állami szférában. Ez pedig lehetővé teszi, hogy adóügyi kérdésekben, nyilvántartásügyi kérdésekben, külföldi beruházási területeken mérehatóan együtt tudunk működni a kubai hatóságokkal. Azt mondhatom, hogy a munkánk elejétől fogva a kormány határozta meg a napi rendünket, de mivel sikerült kialakítani a bizalmi légkört, ezért egyre jobb az együttműködés, és reméljük ez a továbbiakban is így lesz. Harmadik megjegyzésem. mélyreható együttműködésre van szükség bizonyos területeken, például a megújuló eneforrások, a fenntartató mezőgazdaság, ezek rendkívül fontosak az ország számára, és mind a két esetben érzékeny területekre lépünk. Például, hogyha megújuló energia, energiára gondolunk, akkor a kiszámíthatóság, a beruházások kiszámíthatóság, az éghajlatváltozási kérdések, a jogbiztonság nagyon fontos aspektusok. A mezőgazdasági fenntarthatóság létfontosságú az ország számára. Itt olyan dolgokról van szó, mint például a magánszféra fellépése. Igen, lassan le kell zárni a hozzászólását, szólítja fel az elnök a hozzászólót, mert letelt az ideje. Tudom, tudom, és még Venezuelára is ki kell térnünk. Még egy utolsó megjegyzésem lenne ez pedig az ajánlásokra vonatkozik. Két példát említenék. Számunkra a következtetések, az ajánlások egyértelműek, ezeket támogatjuk. És a civil társadalom, valamint a hosszú távú együttműködés a szakértőkkel nagyon fontos számunkra. Tehát, ahogy mondtam, az ajánlásokkal egyetértünk, különösen annak az első pontjával, amely a civil társadalomra vonatkozik. És zárásképpen hadd mondjam el, Úgy gondolom, hogy az innováció rendkívül fontos, nagyon nagy lehetőségek kecsegtetnek Kubában, és ezzel át is adom a szót Paolának. Köszönöm szépen! Kevesebb időt nem adhatok önnek, mint a kollégájának, de kérem próbálja meg rövidre fogni a hozzászólását, mert még másoknak is szólniuk kell, például a jelentéstevőnek is. Defco está de acuerdo con... Jó reggelt kívánok! Nos, hadd mondjam el, hogy a Defco teljes mértékben egyetért a Venezueláról készült jelentéssel. Már dolgozunk az ajánlásokon. Megpróbáljuk a fejlesztés és együttműködés csatornáit kiaknázni. Ami a költségvetést illeti, a költségvetési sorok kérdését, az emberi jogi eszközök esetében növekedést tapasztaltunk. Ugyanez vonatkozik a civil társadalommal való együttműködésre 2018-20-as időszakra vonatkoz, vonatkozóan majdnem 50%-os emelést látunk az előző időszakhoz képest. A civil társadalmat megpróbáljuk föltárni. Célunk az, hogy ezeket a struktúrákat megerősítsük, illetve azonosítsuk a, azokat a lehetőségeket, amelyekkel támogatást tudunk nyújtani ennek az országnak. Itt különböző témákat érintünk, élelmezés, egészségügyi kérdések, vízellátás, a nemek közötti egyenlőség kérdése, emberi jogi kérdések, az információszerzés, Együttműködünk a fiatalokkal, illetve az őshonos lakossággal is. Célunk az tehát, hogy különböző témákat lefedjünk. Most már hónapok óta együttműködnek a bizottság különböző szolgálatai annak érdekében, hogy koordinált módon tudjanak föllépni ebben az országban, és ennek eredményeképpen egy paktum született 35,1 millió euró értékben, ezt a főképviselő júniusban jelentette be. Ez az ECO számára 5 millió eurót jelent. Ide tartozik a humanitárius segítségnyújtás, ezt főleg Venezuelára összpontosítjuk, bár máshol is alkalmazzuk majd ezt. Aztán 25 millió euró a DEFCO részéről, ide tartoznak a Venezuelán belüli projektek, illetve az egész régiót érintő projektek. Latin Amerika és Venezuela számára már ö, meghatároztak ilyen forrásokat, de van egy új forrás is, 16 millió euróra rúg ennek az értéke. Ez konkrétan egy Venezuela érintő forrás, ezen belül van egy 3 milliós ProAct program, amely az élelmiszerbiztonságot célozza meg, valamint egy 6 milliós program, amely regionális, Ennek célja a migrációs áramlatok kezelése, illetve az ebben való segítségnyújtás. Ez érinti azon latinamerikai országokat is, akik venezuelaikat fogadnak be, valamint 7 millió, amely, amelyet az ECO kap meg majd a humanitárius segítségnyújtás témájára. Ezen kívül van egy 5 millió eurós program az FDI részéről. Ez a brazília és kolumbiai, kolumbiai határvidékre vonatkozó keretösszeg, cél a konfliktus elkerülése. Illetve a venezuelai lakosság beilleszkedésének támogatása ezen térségben. Az elnök felszólítja a hozzászólót, hogy zárja beszédét. Talán ez az a terület, amelyre külön ki kellene még térni a jelentésben. Elnök, köszönöm szépen, eh, Kaspardini asszony, és most pedig a fennmaradó időt arra fogjuk felhasználni, hogy a képviselőknek adjuk meg a szót. Mivel körülbelül 15 perc áll rendelkezésünkre, azt kérem mindenkitől, hogy maximum 2 percben szóljanak hozzá, és remélhetőleg ebben a két percben konkrét kérdést fogalmaznak majd meg. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm a prezentációkat is, mivel itt az Európai Parlament politikusainak a fóruma, fórumában vagyunk, ezért hadd mondjam el, hogy nagyon melegen üdvözlöm a határozott kifejezéseket, a határozott szavakat a két ország elemzésére vonatkozóan. Nem tudom, hogy más fórumokban, például az Eurolatban, a politikusok hogyan gondolkodtak, hogyan léptek föl Venezuela esetében. Úgy tűnik nekem, hogy mindig kivárjuk azt, hogy túlságosan nagyra dúzzadjon a válság egészen addig, amíg azt már nem is tudjuk kezelni. Talán a jövő érdekében le kellene vonnunk a tanúságot, hogy amikor az emberi jogok tiszteletben tartásáról van szó, illetve a funkcionális demokráciáról, akkor ez nem azt jelenti, hogy más országok ügyeibe beleszólunk, hanem kiaknázunk a közös kapcsolatainkat és ennek értelmében ez egy teljesen normális fellépés. Teljes mértékben támogatom önöket, támogatom azt a gondolatot, hogy szeptemberben egy állásfoglalás szülesen, illetve az ENSZ emberi jogi tanácsa határozatot hozzon ebben a témában. És nagyon fontos, hogy határozottabb álláspontot képviseljünk, a latin-amerikai országokra vonatkozóan. Ha ezt tettük volna, akkor nem lennénk abban a helyzetben, ahol most vagyunk Venezuelával kapcsolatban. Persze a válság mindenkit érintett. A kérdésem, amely lehet, hogy retorikai kérdés, költői kérdés, természetesen támogatom a párbeszédet, főleg az emberi jogi kérdésekben, de egy olyan országgal állunk szemben, ahol nincs lehetőség kormányváltásra, nincs megfelelően funkcionáló demokrácia. Ez azt jelenti, hogy az emberi jogi szereplők mindig kivannak téve a hatóságok kényekedvének. Ez nem egy normális gyakorlat ebben az országban, ez Kubára és Venezuelára is vonatkozik. Köszönöm szépen. Kósa úr kap szót. Gracias, presidenta. Voy a tratar de, de resumirlo todo. Lo primero, bueno... Köszönöm szépen, megpróbálom összefoglalni. az elhangzottakat. Pero su comisión, ¿no? Que eh, nos gustaría también ver un poco más Mindig is azt hangoztattam, hogy nagyon fontosnak tartom a nagyobb fokú képviseletet. Látni szeretném a másik oldalt, és nem csak a ellenzéket, a kormány ellenzékét, hanem más csoportokat. Jó lenne eltérő véleményeket is meghallgatni, színesíteni a, a palettát. Fontos lenne szerintem, hogy a parlament különböző véleményeket is meghallgasson. Ami pedig magát a tanulmányt illeti, nos, vannak ebben olyan dolgok, amelyet azért megkérdőjeleznék, vagy legalábbis vannak olyanok, amelyek megleptek. Például a politikák, a civil szervezetek elemzése, ezek között vannak olyanok, amelyek kormányváltást szeretnének Venezuelában, vagy ott van például a telefonok lehallgatása, ez a civil szervezetek esetében alkalmazott gyakorlat, de itt is nagy a homályosság. Aztán azt mondtuk, hogy a humanitárius válság hátterében a kormány áll, de nem beszélünk a gazdasági kérdésekről, a spekulációról, a támogatott termékekről, a Kolumbiával határos régióról. Az Európai Parlament egy együttműködési párbeszéd megállapodást írt alá Kubával, ezt továbbra is kiaknázzuk majd, fejlesztjük majd, egyenlő feltételekről, emberi jogokról beszélünk, de ott a, a menekültügyi válság, amely a második világháború óta a legsúlyosabb válság. A civil társadalomat is sok kritika érte, a földközi tenger pedig ö, hullámsírrá vált, tehát azt hiszem, hogy nekünk is szét kellene néznünk saját házunk táján, minket is illet kritika. Argentináról is ugyanezt mondhatom el, ott is elharapozott a korrupció. Tudjuk, hogy 1500 kolumbiai gyermek éhen pusztult. Aztán 123 vezetőt szociális csoportok vezetőit meggyilkolták Kolumbiában. Tehát azt hiszem, hogy vannak problémák. Itt az elnök megint félbeszakítja a hozzászólót. Folytatom. A szuverenitás tiszteletben tartásával is foglalkoznunk kell. Venezuela kormánya kudarcot vallott, és szerintem ezt nem lehet szankciókkal megváltoztatni, ezt Zapatero is elmondta. Señor Couso, tiene la palabra el señor Soleil, le pido... Köszönöm szépen. És kérem, hogy tartsa be a felszólási időt a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, spanyolul fogok beszélni, de röviden. Először is hadd mondjam el, hogy kiegyensúlyozott tanulmány van a kezünkben, köszönettel tartozunk Engström úrnak, kiváló eszköz. Ez a tanulmány a szakbizottságunk számára, illetve az Eurolat delegáció számára, ez nagyban segíti majd a munkánkat. Természetesen a munkánk politikai jellegű. Minél jobb eszközök vannak a kezünkben a közös munkához, annál jobb és kielégítőbb lesz a vita. Szerintem nagyon jó ötlet ilyen típusú tanulmányokat kérni, és azt javasolnám, hogy a jövőben is ezt a gyakorlatot folytassuk, különösen Latin Amerikára vonatkozóan az emberi jogi kérdéseket kellene föltárni, Guatemala, Mexikó, Kolumbia és így tovább. Ezekben a kérdésekben is tanulmányokat kellene készíteni. Túl sok időm nincsen. Egy kritikát szeretnék megfogalmazni, illetve egy gyengeségre rámutatni, hogyha megengedik. Szerintem a vita során, illetve a tanulmányban is nem igazán van értelme annak, hogy kettő országról beszéljünk. Mindannyian, mindannyian tudjuk, hogy eltérő helyzetben van ez a két ország. A Venezuelában egy olyan törékenységgel, sérülékenységgel, sürgősséggel kell szembenéznünk, amely Kóba esetében nem áll fent. Tehát szerintem ketté kellene választani a két e, tanulmányt. Aztán a bizottságtól azt hallottuk, illetve ön is azt mondta a tanulmány bevezetőjében, Engström úr, hogy ugye politikai és polgári jog, jogokra összpontosított, de hát ez egy óriási téma, és hiányoznak a szociális-gazdasági kollektív jogok, az őshonos lakosság jogai, a szexuális jogok, reproduktív jogok. Tehát azt hiszem, hogy az emberi jogi helyzetet egy kicsit szélesebben kellene vizsgálni. És nagyon röviden, ami a végkövetkeztetéseket illeti, ezek nagyon érdekesek, különösen az elsőre térnék ki. Ebben az szerepel, hogy az intézmények egyre inkább szembeszállunk a kormányal, és talán ez negatív hatással van az emberi jogok területére. Tehát talán túlságosan ragaszkodtunk bizonyos opciókhoz, bizonyos kérdésekhez, és ez hátrányosan érintette az emberi jogsértések elleni harcot, illetve küzdelmet. Köszönöm szépen. Küzrangról asszony, parancsoljon két percben. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank äh, an alle. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm mindazoknak, akik elkészítették ezt a nagyon átfogó, valóban alapos tanulmányt, és mindazoknak, akik hozzászóltak ehhez a vitához. Tudom, hogy szorít minket az idő, ezért két rövid megjegyzést hagytam tegyek ez ügyben. Az első, 19. oldalán ennek a tanulmánynak olvashatjuk azt, hogy a venezuelai ellenzék gyenge. Most a venezuelai ellenzék gyengesége kapcsán, amennyire én tudom, igenis van ellenzék, és nyilván még erősebb lenne az ellenzék, hogyha nem üldöznék őket. Nagyon nehéz tehát ez egy olyan alapvető politikai jog, az, hogy valaki véleményt nyilvánítson egy kormányjal szemben, vagy egy kormány mellett, ez, ez senki, senkitől sem lehet megtagadni. Az első megjegyzés. A második a Szaharov díjjal kapcsolatos. Maga a Szaharov díj olyanoknak kerül oda ítélésre, aki harcol az emberi jogokért. Nagyon nehéz különbséget tenni a politika semleges emberjog védők és a politikailag elkötelezett emberjogvédők között. Szerintem nagyon nehéz politika semlegesen kiállni az emberi jogokért, ha engem kérdeznek. Talán az én tudatlanságom okozza, de tegnap láttam a tévében Maduro arról beszélt, hogy új ö, olajügyben egy teljesen új politikát vezetnek be. Pontosan mire gondol? Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony mindazoknak, akik hozzászóltak, kérdéseiket feltették, vagy elmondták megjegyzéseiket. Alberto is szót kért. Tényleg csak egy-másfél percben. Többet nem tudok adni, mert mert még szót kell adnunk Engström úrnak is, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Igen, köszönöm elnök asszony. Ja, és kérem mutatkozzon be. Rövid leszek, megígérem. Tisztelt képviselők! Venezuelából érkeztem, jogállamiság témájának szakértője vagyok. Ha nem lennének bajok, akkor nem lenne 4 millió venezuelai menekült világszerte. Láthatjuk, hogy alapvetően teljesen a társadalom ellen fordult az ország vezetése, mondjuk ki nyugodtan, elárulták az embereket. Állami terrorizmusról beszélünk, a társadalmat minden lehetséges eszközzel kontroll ellenőrzésük alá akarják vonni. Hello. Es nuestro compromiso detectarlo a tiempo. Kubában is, eh, eh, kubai testvéreinknek is komoly elnyomással kell szembenézniük. Azt hiszem, hogy arra van szükség, hogy a felesleges szenvedéstől megóvjuk az embereket. Köszönjük, Szortia úr, eh, sajnálatos módon lejárt az ideje. Köszönjük, hogy megosztotta velünk magvas gondolatait, és további kérdéseit természetesen megküldheti írásban a titkárságnak, Extrem úrnak e, adok szót. Kérem, hogy amilyen röviden csak tud, próbáljon válaszolni a feltett kérdésekre. Köszönöm. Nyilván nem tudok ilyen rövid idő alatt minden nehéz kérdésre reagálni. de majd beépítem ezeket a jelentésembe. Három dolgot hadd emeljek az elhangzottakból. Ahogy azt a bevezetőmben elmondtam, én a, nekem személyes meggyőződésem, hogy az emberi jogok egymástól elidegeníthetetlenek, ezeket mindig eh, egy egységként kell tekinteni. De a felkérés alapján a hangsúly a polgári és politikai jogokra helyeződött. Ezen kívül nyilván egyéb kulturális jogok is és szociális jogok is felmerülhetnek, amelyekre önök is utaltak. Ami a forrásokat illeti, a felhasznált bizonyítékok és források között csak részben soroltuk fel azt, hogy miből dolgoztunk. Természetesen a saját tapasztalataimat nem tudom felsorolni, de hát ezeket személyes szűrőn eresztjük át így, tehát lehet, hogy van, akinek eltér a véleménye más következtetésre jut ugyanabból a kiinduló tényből. Az Európai Parlament valóban egy politikai testület, amely politikusokból áll, és az emberi jogok egy politikai harc részét képezi, ahogy azt a képviselőasszony is említette. A Szaharov díja kapcsolatban, amelyről egyébként magában a tanulmányban hosszabban beszélünk, a politika az emberi jogokat és a jogállamiságot áthatja, de az igazi kérdés is itt, itt alapvetően az, hogy a parlament mennyire határozott álláspontot foglal el, és azt hiszem, hogy az ilyen tanulmányok figyelembevételével nagyon sokat nagyon sokat tehet ezen a téren. Latin Amerika számos országában is egyébként itt Európán belül is. Minden esetre köszönöm az elmondottakat, és várom a további visszajelzéseket. Köszönjük szépen, Engström úr, mondja az elnök asszony. Antes de ser publicado, incorpore de manera eh, clara. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy mielőtt nyilvánosságra kerülne ez a jelentés, valóban minél több elhangzott vélemény mm, beépítésre kerüljön. Tehát az emberi jogok tekintetében egyértelmű, hogy az Európai Uniónak, ha van Európán kívüli mandátum, gondoljunk csak Mogherini asszony munkájára. Ami az állásfoglalásunkat illeti, elég határozottan foglalkoztunk az ügyben, hogy a politikai fogott, okból fogva tartottakat szabadon kell bocsátani, ezért több fórumon is felemeltük a szavunkat. A tönkretett egy intézményeket helyre kell állítani, például a venezuelai parlamentre gondolunk itt, és egész egyszerűen saját szabályokat és törvényeiket kell figyelembe venniük és tiszteletben tartaniuk. Ami az emberi jogokat illeti, borzasztó bűncselekményeket követtek el, amelyeket ki kell vizsgálni, Venezuelában sem lehet büntetlenül tenni ilyen dolgokat. Áttérve Kubára, azt hiszem, hogy itt berevul a helyzet, nagyon sok még a hiányosság. Egész egyszerűen nem működik rendesen sem a gazdaság, sem a társadalom. A politikai ellenzék segíteni, támogatni kell. Ez az együttműködési megállapodás, amelyet Európa Kubával kötött, fontos, hogy ne egy egyszerű dolog legyen, hanem valóban ö, folyamatosan figyelemmel kövessük ennek az elakulását. Elnézést kell kérnem, de Tovább kell lépnünk a következő napi rendi pontra, hiszen az emberek várják várják a sorukat. Derecho poder tomarla. Elnök asszony. Ne, ne, kettő, kettő percet csak kérek. Venezuelából érkeztem, Chile vagyok egyébként. Sajnálom, mondja az elnök, nagyon örülök a jelenlétének, de ahogy azt mondtam, egész egyszerűen nincs több időnk, a titkárságnak elküldheti a gondolatait. A venezuelai kormány mellett senki sem szólt, így nagyon elfogult az eddigi vita. Sajnálom, sajnálom, mondja az elnök, kifogytunk az időből. De hát ez nem demokratikus, mondja a venezuelai hozzászóló. Köszönöm, sajnálom, a szabályokat tisztelben kell tartani. colleagues those who want to continue to debate. Kedves kollégák, aki nem, akit nem érdekel a további vita, az kérem, most hagyja el a termet, hogy mi folytathassuk a munkánkat.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 <laughs> okay, thank you. Now we come to our agenda item. I can't speak Spanish. <laughs> Sajnos spanyolul nem tudom csendre inteni a jelenlévőket. A következő napirendi pontunk következik emberjogi kérdések a harmadik országban aktív katonai és biztonsági cégek. Az előadónknak fogom elsőként megadni a szót. Július 25-én mindenki megkapta ennek a jelentésnek az angol nyelvű tervezetét. Azt hiszem, hogy világosan kiderül mindenki számára az, hogy a katonai és biztonsági magánvállalatok műveletei egyre gyakoriabbak, sokszor emberi jogokat sértő módon végzik a munkájukat, illetve nemzetközi humanitárius jogot is megsértik, néha háborús bűnöket követnek el. Ezért nagyon örülök annak, hogy elkészült ez a jelentés itt a DROA albizottságban, és ez a jelentés reméljük hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő jogszabályokat fogadjunk el annak érdekében, hogy ezen magánvállalatok akik embriókat sértenek, elszámoltatásra kerüljenek. A SZEDE szakbizottság tavaly júliusban készített egy jelentést a Vautmans asszony tollából készült a biztonsági magállalatok témájában ez a jelentés, de ez csak korlátozott mértékben foglalkozott emberjogi kérdésekkel, és konkrét emberjogsértésekre nem utalt, pedig hát ilyenekről tudunk bőven. Így tehát, amikor a jelentésünkben ezzel foglalkozunk, akkor ez egy igazi hozzáadott értéket képvisel. Most pedig megadom a szót Karol Karszkinak, aki kezdi a vitát, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon professzionális bevezetést a téma kapcsán. A katonai biztonsági magávállalatok száma drasztikus módon megnövekedett az elmúlt húsz évben, és nagyon sok funkciót vettek át, nem csak ami a konfliktus megoldásokat illeti, hanem ami a fegyveres konfliktusokat is. És ez nagyon súlyos emberjogi sértéseket eredményezett a világon. Ezeknek a cégeknek a tevékenységét a nemzetközi törvény, kötelezővény eszközök nem szabályozzák. Éppen ezért a jelentésben mérlegeljük egy ilyen kötelező érvényű eszköznek a bevezetését, ami ember eh, jogi védelmet eh, biztosíthatna a harmadik országokban. 2003 és 2009 között nagyon sok emberjogi sértés volt, beleértve gyilkosságokat. A nyugati pms ék munkájának köszönhetően, különösen Irakban és eh, Afganisztánban később a felelősöket elítélték és bíróság elé állították. Ennek eredményeként a Montrői dokumentumot sikerült elfogadni, illetve e, nemzetközi etikai kódexet kidolgozni az ilyen típusú cégekre. Emlékeztetnék arra, hogy a Montrői dokumentum egy szabály gyűjtemény, különböző elvek gyűjteménye, alapelvek gyűjteménye, és emberjogi, nemzetközi emberjogi szabályozásokra támaszkodik magánvállalkozások esetében. A nemzetközi etikai kódexet ezen kereten belül hozták létre, ez nem kötelező érvényű dokumentum, nem kötelező érvényű eszköz, és nem kötelező minden entitás számára, hanem csak azok számára, akik úgy döntenek, hogy csatlakoznak hozzá. Az elmúlt években nagyon sok incidenst láttunk, amelyben ilyen katonai biztonsági magáncégek kapcsoltak be, Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában is. Ami különösen rémisztő, az orosz PMSZ-cég létrejötte, különösen a Wagner nevet viselő cég ügyködése. Már 1992-ben Boszniában, egyik Arabakban és Csecsenföldön is dolgozott ez a cég. Ez a cég részt vett a Krimfélsziget megszállásában, és törvényen kívül gyilkosságokban is része volt. Szíriában is aktív tevékenységet vállaltak. A Wagner nevű cég Szudánban és a Közép-Afrikai Köztársaságban is dolgozott, még az orosz sajtó is beszámolt három orosz újságíró, ott élő újságíró meggyilkolásáról. Felhívjuk a tagországok és a Nemzetközi Emberi Bíróság figyelmét arra, hogy állítsa a bíróság elé azokat, akik felelősek ezekért a bűncselekményekért, és az ENSZ-et is felhívjuk arra, felszólítjuk arra, hogy hozzon létre egy speciális egységet, amely az ilyen cégek által elkövetett bűncselekményeket kivizsgálja. Az ilyen típusú PMS cég melyek kapcsolódnak EU-s tagországokhoz. Fontos, hogy formális módon is elkötelezzék magukat a nemzetközi etikai kódex mellett. Ezen kívül kérjük egy nemzetközi kötelező eszköz létrehozását, amely az ilyen cégek tevékenységét korlátozhatja meghatározhatja a katonai és a biztonsági feladatokat, ezeket külön választhatja, illetve büntető jogi felelősséget is megállapíthat ilyen bűncselekmények esetében. Más szavakkal fogalmazva, szeretnénk kitörteni ezt a szürke zónát, ezt a jogkézagot az említett cégek eh, működésében, világos az, hogy ezek a cégek nem saját nevükben lépnek fel és dolgoznak, hanem valaki küldik őket, valahol regisztrálva vannak. Hát nagyon sok különböző jurisdikció létezik, tehát nagyon gyakran nehéz egy adott ország jogának megfelelően eljárni. Ezek a fellépések nagyon messze történnek onnét, ahol a cégek regisztrálták magukat, tehát elveszik valahol a felelősség, és mindenki mossa kezeit. Ezt e, a jogkézagot éppen ezért nagyon fontos megszüntetni. Fontos, hogy legyen egy monitoring eszköz, és felszólítjuk az EU-s tagországokat arra, hogy vegyenek részt az ENSZ biztonsági tanácsának ö, szociális egységei munkájában. Nagyon fontos, hogy létrejön egy jogi keret, amely szabályozza a katonai biztonsági magánvállalatok működését, és kiegészíti a nemzeti jogalkotást, valamint az önkéntes kezdeményezéseket ebben az ágazatban. Összegezve, ezek az emberjogi sértések nem árnyalják be azt az oldalt, hogy a pozitív hozzájárulást is végeznek ezek a vállalkozások, pozitív szolgálatokat is teljesítenek, szolgáltatásokat nyújtanak az érintett országok nevében. Olyan esetben, amikor ezek az érintett országok bizonyos funkciókat nem tudnak betölteni, és ezeket a funkciókat ezen magánvállalkozásokra ruházzák át. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ne negatívan lássuk az egész ágazatot, hanem fontos, hogy az ő működésüket szabályozzuk. Fontos garantálni azt, hogy a felelősöket felelősségre vonják, illetve hogy a jövőben megakadályozzuk az ezzel kapcsolatos emberjogi sértéseket, illetve az említett vállalkozások által elkövetett emberjogi sértéseket. Az ENSZ munkája, fellépése etéren nagyon pozitív. Nagyon fontos, hogy az EU is támogassa ezt az eszközt. Köszönöm szépen Karszki úrnak ezt a tervezetet. Én is készítettem jegyzeteket. Az afed van egy uh, munkacsoport, amely az ENSZ-EU közötti kapcsolatokkal foglalkozik, emberi jogi területén, és lehet, hogy őket is uh, megkérdezhetjük majd arról, hogy hol is áll a helyzet, hol tartunk, miért novemberben oda látogatunk majd, majd Rúbár asszony, az árnyékjelentés jelentéstevő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek az átfogó munkáért. El kell azonban mondjam, hogy mindaz, ami pozitív és jó, arról most nem kell eh, vitáznunk, a nehéz kérdésekről kell szótájtsünk. Eh, én most megemlíteném, hogy mit látok másként. Azt gondolom, hogy a jelentés mégiscsak problematikus egy kicsit, viszont mivel az elmúlt évben, 2017. Eh, július 4-én már elfogadtunk a katonai biztonsági magánvállalatokról egy állásfoglási indítványt, tehát jelentős az átfedés a két anyag között. Azt gondolom, hogy bizonyos pontokban ebből a jelentésből úgymond ki lehetne emelni a speciális pontokat. Ez egy fontos megjegyzés. Tehát azt gondolom, hogy egyértelműbben kell összpontosítanunk az emberjogi aspektusra. A néppárt véleménye alapján, de ezt folyamatosan hangsúlyoztuk más jelentése kapcsán is. Tehát úgy érezzük, hogy problematikus az, hogy a jelentéstevő a jelentésben eh, egyes országok nevét említi. Ezt nem azért látjuk problematikusnak, mert nem értünk vele egyet. Az említett országok kapcsán, de azt gondolom, hogyha az ember példákat ad, akkor mindig valami kimaradt ebből. Éppen ezért mi amellett szólnánk, hogy Egyelőre tartsuk ezt általánosan. Ha megpróbál az ember mindent átfognia, akkor nehézségekbe ütközhet, megnevez valakit, más nem. Éppen ezért ez felbonthatja az egyensúlyt a jelentésben. Alapvetően nem ellenezzük azt, hogyha bizonyos államok feladataik egy részét magánvállalatokra ruházzák át, de azt gondolom, hogy az államnak ilyen esetekben folyamatosan felügyelniük kell az említett vállalkozásokat, és az érvényes jog alapján szabad csak ilyen feladatokat átruházni. Mi ezt egy módosítóban meg is fogalmaznánk. Véleményünk szerint különbizottság eh, létrehozására történő felhívás az ENSZ, UNCHR én belül túl messze megy, ez egy kicsit provokatív, úgy gondolom, az, hogy az ENSZ, amely a legjobban működő szervezet, úgymond ezen a világon, akkor nem gondolom azt, hogy még új különbizottságokat kellene életre hívni, hiszen ez további és még több különbizottság létrehozását vonhatja maga után. Végezetül pedig, és ez az utolsó megjegyzésem, a kötelező érvényű nemzetközi szabályozási keret létrehozása az emberi jogok védelmére, illetve az erre való felhívás a jelentésben. Erről azt gondolom, hogy lehet, hogy ez ugyan kívánatos volna az, hogy politikaiak mindez megvalósítható-e, vagy sem. Ezek kapcsolatban megvannak a két kételjeim, és azt sem, abban sem vagyok biztos, hogy mindez szükséges-e. Erre szeretném felhívni a figyelmet. És ezt korábban elmondtam már a különbizottságokkal kapcsolatban is. Hányak jelentéstevőként várom az együttműködést a jelentéstevővel, és biztos vagyok abban, hogy a végére sikerül majd egy koherens jelentést kialakítanunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, eh, Krisztolt Robolyasszony. Az ennyi jelentéstevők ülésén nyilván szükség lesz még néhány pont megvitatására. Most Anna Gomez eh, kap szót, a szociálisták árnyék jelentéstevője. Köszönöm szépen! Mi is úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos jelentés, nagyon fontos az, hogy a parlament világos álláspontot fogalmazzon meg nem véletlen az, hogy az erőszak alkalmazását alkalmazása az állam privilégiója volt, és eh, pervers dolog az, hogy léteznek katonai biztonsági magánvállalatok, Ezzel egy liberalizált megközelítés érvényesül, ami igazából nem liberalizációt jelentenem azt, hogy az állam nem vállal felelősséget, és a felelősséget ruházza át ezekre a cégekre, a polgárok biztonságát minden negatív következményével együtt. Ez lehet, hogy nagyon megéri anyagilag, jó biznisz, de mindennek következményei a polgárokra nézve, illetve az államok felelősséget illetően Ez nagyon súlyos kérdéseket vet fel. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezt a jelentést még meg kell erősíteni számos szempontból, és természetesen egyetértek azzal, hogy a, a, ezt az ENSZ-re um, átruházni nem megoldás. Én azt gondolom, hogy az EU szintjén van szükség szabályozásra, nagyon szigorú szabályozásokra, nem csak szabályozásra, hanem nagyon komoly monitoring és megvalósítási mechanizmusokra, különösen olyan esetben, amikor bizonyítékunk van arra, hogy ezek a cégek különböző szervezet bűnözési szervezettel vannak kapcsolatban, bandákkal, huligánokkal, akik a bizonytalanságot és az erőszakot erősítik társadalmainkban. Nem csak az Európai Unió területén, hanem másutt is, ahova kikölték őket. Tehát mi a monitoringot illeti, ez egy nagyon fontos terület, és meg kell ezt erősíteni a jelentésben. Természetesen jelentéstőnek köszönetet szeretnék mondani hiszen ezzel ő feltárta azokat a problémákat, amelyeket meg kell oldanunk. Nagyon fontos képbe kerülni, és monitoring tevékenységet követni. Az én frakcióm ezt támogatni fogja, és a felelősségvállás kérdését is. Egyelőre ennyit szeretnék mondani. Köszönöm. Köszönöm, Anna. Weber asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a jelentéstervezetet. Ez egy nagyon jó kiinduló pont a további munkához. Három általános megjegyzésem van, illetve van néhány speciális megjegyzésem, ami az általános megjegyzéseket illeti. Szeretném a jelentéstevővel, az elnyékjelentéstevőkkel tisztázni azt, hogy mi is a hatája ennek a jelentésnek? Egy évvel ezelőtt volt egy másik jelentés, amit elfogadtunk, és természetesen nem akarjuk elkétszerezni a munkát. Az emberi jogi sértésekre összpontosítunk, de amikor én azt kérdezem, hogy mi a hatája a jelentésnek, hogyha a cél az, hogy általában véve akarjuk ezeket a problémákat megszólítani, a katonai biztonsági magánvállalatok kérdését egy olyan országban, amelynek segítséget nyújtunk, ahol van lehetőségünk arra, hogy változtassunk a dolgokon. És én át is térek a kérdésemre, ki az, akit ezzel megcélzunk? Országokat? Országokat kérünk-e arra, hogy változtassák meg jogalkotásukat? illetve mik a lehetőségeink eh, ezen a téren, vagy a célok, a célunk az, hogy magánvállalkozásokat célozzunk meg mindezzel. Pontos volna ezt a vita során tisztázni. Jelentés szempontjából nagyon fontos eh, definiálni, legalábbis a munka szempontjából a katonai biztonsági magánvállalatokat. A Waltman jelentésben létezett egy ilyen definíció, amelyet a jelentés céljára használtunk. Nem látom még azt, hogy ugyanezen az úton maradunk, vagy más megközelítést fogunk alkalmazni. Nemzetközi szinten nincs definíciója a katonai biztonsági magánvállalatoknak. Nagyon fontos ezt a kérdést tisztázni. Kaszki úr előadásában azt mondta, hogy a PMS cég, hát a PMS cégről beszélt, amelyek tagországokhoz kapcsolódnak tudomásom szerint az összes 28 tagországban, minden 28 tagországban tilos katonai biztonsági magánvállalatokat létrehozni. Tehát ezt fontos tisztázni. Ami a speciális megjegyzésémet illeti, természetesen felszólalhatjuk az ENSZ-et, tudván azt, hogy itt nincs túl sok játékterünk, de mégis fontos volna megnézni azt, hogy mi az, amit az Európai Unió megtehet. És biztos vagyok abban, hogy most az én frakcióm szeretné azt, hogyha egy EU-s szabályozási keretet hoznánk létre, hogy kötelező érvényű lenne az összes tagország esetében, és ez eh, tartalmazna egy fekete listát olyan cégek esetében, amelyek nem felelnek meg az EU-s előírásoknak. Fel szeretnénk hívni figyelmet arra, hogy nagyon fontos egyértelmű különbséget tenni a magán katonai és magán biztonsági vállalkozások között. Természetesen ezzel is azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy az áldozatok esetében nem szeretnénk akadályt hárítani elévük, amikor jogorvoslatot keresnek a kérdéseikre. Hát kérdése még egyszer az, hogy ki az, akit ezzel megcélzunk. A naming és shaming forma nem jelenthet kimerítő listát. A kérdés felmerül, hogy miért PC-zünk ki bizonyos cégeket, és emelünk ki bizonyos cégeket, másokat pedig nem említünk meg. Erről nyilván szó lesz majd az ennek jelentéstevő vitán a jelentéstevővel. The Köszönöm szépen. Klaus Buchner, a zöldek árnyék jelentéstevője nincs, e- nincs itt, de gondolom, hogy kapunk majd írásban visszajelzést. Abban Crespo urat láttam az előbb, de most nem találom ő a GUE árnyék jelentéstevője, és aztán Ignácio Corrao az FDD-től, de ő nincs itt, nem tudom, hogy valaki más kére szót, aki nem árnyék jelentéstevő. Tessék, Áver úr! Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Igen, csatlakoznék az elmúlt évi fejlesztési jelentéshez és természetesen mindenki azt szeretné, hogyha az ember jogot, jogokat tiszteletben tartanák, de hát nagyon jó itt szépen meleg szobában ülni a vizes palack mögött, de azt látjuk, hogy ha teljesen más a helyzet a terepen, ahol ezek a pms működnek és azt is tudnunk kell, hogy óriási nyomás nehezedik rájuk, nagy a stressz, és nagyon nehéz döntéseket kell hozniuk. Tehát nem olyan a helyzetük, mint hogyha Nyugat-Európában kellene működniük. És nem gyakran értünk egyet ugyan, de abban most egyetértünk, hogy az ENSZ-nek kell kezelni ezt a kérdést, mert Kaszki úr, teljesen tiszteletben tartom az ön véleményét, úgy tűnik számomra azonban, hogy most ismét csak az érveket soroljuk, de hát nagyon jól tudjuk, hogy kikről van szó, kikről beszélünk, és tényleg úgy gondoljuk, hogy még egy európai parlamenti jelentés majd arra készteti őket, hogy valóban fölismerjék a helyzetet? Nem, szerintem ez nem fog segíteni. Tehát igen, az ENSZ-hez kell fordulni, illetve az ensz kell ezt megoldania, ugyanúgy, mint a biztonsági tanács két állandó tagja, akik kritizálták ezt a jelentést, de igazából én nem is értem azt, hogy nem látom, hogy egy újabb jelentés miben segíthet. Igen, egyetértek, egyetértek ezzel, de úgy tűnik számomra, hogy egész egyszerűen az időnket töltjük a választások előtt, és a plenáris a sokkal fontosabb kérdéseket kellene vinni. Természetesen ez is nagyon fontos, de igazából nem látom, hogy az, hogy most mi ezzel foglalkozunk, hova, hova vezethet, hiszen az emberek ugyanazt fogják folytatni, mint eddig, és azt mondják, hogy hát ez az EU, úgysem szeretjük az EU-t. Rendben, mondja az elnök, ez volt az önvéleménye, és akkor most mielőtt megadnám a szót Karski úrnak, Johan Nielsen úrnak adom meg a szót az EKS-től. Tessék, hogyha szólni kíván, öné a szó. Igen, köszönöm szépen. Johannelsonnak hívnak, és az EKS-nél dolgozom. Azzal kezdeném, hogy az emberi jogi jogsértések megakadályozása, illetve az áldozatok jogorvoslattal való ellátása a politikánk gyökere. Üdvözöljük az Európai Parlament munkáját, illetve a jelenlegi jelentést, illetve jelentéstervezetet, és Ahogyan valószínűleg önök is tudják, és el, el is hangzott már, a korábban említett dokumentumhoz ö, csatlakoztunk. Ez 2012-ben született meg egy dokumentum, amelyben a kötelezettséget vállalunk arra, hogy föltárjuk az ilyen visszaéréseket, illetve a jogorvoslatot biztosítsunk. Nem egyedül működünk, hanem van egy jogi keret, amelyben a működésünk történik. Ezt, az, ezt a dokumentumot júniusban sikerült megfogalmazni, és természetesen az ENSZ is nagyon fontos munkát végzett ezen a területen. Az LKS azt követeli, a, a biztonsági szereplőktől, hogy feleljenek meg az általános szabályoknak, az ICSZ-nek, illetve a Montreal dokumentum kitételeinek is, valamint Még nem lehet az ICOC tagság kötelező érvényű kitétel, mert itt jelenleg ez jogi kérdéseket vet föl. Az LKS megpróbálja megvédeni az, a műveleteit, az operációit, illetve az, a munkatársait is, illetve tartja magát a Montreali dokumentumhoz és az abban levő tenderezési eljárásokhoz. Aztán van egy részletes tűzifegyverekre vonatkozó iránymutatás, amely a védelmi és biztonsági missziók esetében érvényes. Ahogyan elmondtam, az emberi jogsértések megakadályozása, illetve a felelősségre vonás, ha már ilyen történik, mindig is a politikánk gerincét képezi, és várjuk a további együttműködést ezen a nagyon fontos területen. Köszönöm, és most pedig Kászki úrnak adom vissza a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Nagyon örülök annak, hogy részt vehettem a mai vitában. Köszönöm szépen az érdekes megjegyzéseket, hozzászólásokat. Ezeket nyitott szívvel fogadom. Természetesen a szöveg a szöveg hossza nem önkényesen alakult ki, hanem megvoltak a keretek, és ezért bizonyos oldalszámra kellett szorítkoznunk. Természetesen sokkal több mindent beletettem volna még a jelentésbe, és egyetértek a kollégák által elmondottakkal. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az állami funkciókat kiszervezzük. Lehet, hogy szükség van ilyen cégekre, ilyen vállalatokra vagy vállalkozásokra, azonban Bizonyos helyzetekben az ő megbízásuk lehetővé teszi azt, hogy fegyveres konfliktusokban vesz, vegyünk részt, vagy vegyenek részt országok. Néha ezeket a cégeket küldik az államok azért, mert ez könnyebb. Ha a saját hadseregüket kellene oda vezényelni, akkor ez azt jelenteni, hogy háborúba lépnek. Azonban gyakran ezek a cégek szerződéses viszonyban állnak az adott állammal, úgyhogy, ahogy elmondtam, néha ez megkönnyíti a fegyveres konfliktusban való részvételt egy ország számára, holott ettől vonakodna, hogyha a saját hadseregét kellene használni. Ami pedig az IMSZ-t illeti, még az ENSZ is alkalmaz ilyen jellegű cégeket. de hát az épületeinket is olyan cég védi, amelyet értek vádak a múltban, és questorként igazából megpróbáltam vizsgálatot indítani ebben az ügyben. És hát úgy tűnik, hogy ez a nagy cég úgynevezett jó leányvállalata, bár ugyanazt a nevet viseli. Dotyczące różnic i zbieżności między raportem autorstwa pani Wautman i tym, który teraz jest przedstawiany. Tamten... Ami pedig a Walters jelentéssel való hasonlóságokat vagy különbségeket illeti, az a jelentés az Európai Unióban regisztrált cégekre összpontosított, illetve ezen cégek Európai Unión belüli működésére, azaz belső kérdésekkel foglalkozott, és azt vizsgálta, hogy az Európai Uniós jogszabályok keretében mit tehetünk ebben a jelentésben. Olyan cégek működését vizsgáljuk, amelyek először is lehet, hogy nincsenek is Európai Uniós tagállamban regisztrálva, illetve megvizsgáljuk, hogy milyen hogyan működnek az Európai Unió határain kívül. Ugyanúgy, ahogy megvizsgáljuk azt is, hogy az Európai Uniós vállalatok hogyan járnak el más országokban, például például Bangladesben nem alkalmaznak-e gyermekmunkát, és így tovább. Általánosságban azt látjuk, hogy nem azzal foglalkozunk, hogy mi van az Európai Unió határain belül, hanem inkább azzal, hogy mi történik azon kívül. Ahogyan sokszor elmondtam, itt gyakran a jogszolgáltatás kérdése merül föl, hiszen nagyon sokszor a joghatóság kérdéses. Lehet, hogy az egyik államban van regisztrálva a cég, de egy másik or- or- országban működik, és az áldozatok is ott onnan ö, jönnek. Tehát ez azt jelenti, hogy nem felelősségre vonható ez az adott cég, nem egyértelmű, hogy melyik bírósághoz tartozik, vagy melyik ö, országhoz. És hogy kinek szól ez a jelentés? Nos, hát minden érdeklődő félnek, a tagállamoknak, az Európai Uniós intézményeknek szól, a PMS-széknek, akik az Európai Unió határain belül vannak regisztrálva, ami pedig a nevet, a név kérdését illeti. Az orosz Wagner cég került név szerint megemlítésre. Ez jól példázza a politikában történő váltást. A múltban ez egy nagyon is egyenesen működő cég volt, hogyha valakit meg akartak büntetni, vagy valakit el akartak érni, akkor egyszerűen oda küldték a hadsereget. Ugyanakkor Oroszország most inkább úgy döntött, hogy ilyen széket küld a hadsereg helyett, kiküldetésre egy-egy ilyen esetben, hiszen így sokkal könnyebb távolságot tartani az adott eseménytől. Ezen kívül fölmerült a kötelező érvényű eszköz kérdése. Nos, ez ezen dolgozik egy kormányközi csoport, az ENSZ biztonsági tanácsának mandátumával, és most Dél-Afrika vezeti ezt a csoportot. Egy egyezménytervezet készül, és ezen dolgozik most az ENSZ biztonsági tanácsa. Úgyhogy azt látjuk, hogy folyamatban vannak a dolgok, és még egy zárójeles megjegyzés – Érdekes lenne megvizsgálni azt, hogy az EKS mennyiben követi a Valtens jelentés ajánlásait. Természetesen vannak átfedések az én jelentésem, illetve a Valtens jelentés között. De azt gondolom, hátralépés lenne, hogyha mi nem foglalkoznánk ezzel az ügyjel, nem vizsgálnánk azt szélesebb kontextusban. No, czy to, to, to, Tak, działa. Aztán valaki felvetette a kérdést, hogy ezek a pms működnek-e az Európai Unió határain belül? Hát igen, persze. Vannak olyanok, amelyek katonai műveletekben vesznek részt, és hogyha felelősségre vonják őket, akkor azt mondják, hogy egyszerűen csak biztonsági cégek. De hát itt le kell szögezni, hogy valóban léteznek ilyenek. Az Egyesült Királyság az egyik legnagyobb exportőre ezeknek a szolgáltatásoknak, de az Egyesült Királyság hamarosan kilép az Európai Unióból. Tehát az Európai Unió problémához való hozzáállása talán változik majd. mostanáig az Egyesült Királyság ellenezte azt, hogy ezt a kérdést bármilyen szinten szabályozzuk, úgyhogy ez azt jelenti, hogy az Európai Unió is ellenezte egységesen, de most a Brexit idején a rossz szokások terhétől talán megszabadulunk. Ami pedig a definíciót illeti. Igen, a definíció megegyezik a korábbival, ugyanaz, mint ami az a zsoldosokra vonatkozó egyezményben szerepel. Wojskowe, e, e, Ebben a dokumentumban a magánkatonai cégeket külön választják a biztonsági cégektől, a, a magánjellegű biztonsági cégektől, mi pedig megpróbáljuk ezt a két céget ugyanúgy kezelni. Ugyanakkor nagyon sok és élénk lobby tevékenység is folyik ezen a területen, És hogyha megengedik, még egy példával szolgálnék. A szolgáltatási irányelv. Amikor ezen dolgoztunk, akkor a biztonsági szolgáltatásokat ebből kizárták egy adott ponton. Senki nem tudja, hogy hol tűntek el, el a folyamatból. Nem igazán látjuk, hogy mi történt Úgyhogy azt kérem a kollégáktól, hogy saját lelkiismeretükre hallgassanak, hiszen emberi életeket veszítünk el, emberi jogsértések történnek, nem egyetlen országot vagy egyetlen céget vádolunk, nem erről van szó, hanem a jelentésben az szerepel, hogy ezek a cégek hasznosak lehetnek, de hogyha amennyiben emberi jogsértés történik, vagy megsértik a nemzetközi jogokat, nemzetközi szabályokat, akkor ezt ki kell vizsgálni. A Montreali dokumentum kísérletet tett arra, hogy összevonja, összefogja a szabályzást. A magatartási kódex egy önkéntes dokumentum, és eddig semmilyen kötelezettség nem sújtja a tagállamokat, nem kell semmilyen lépést foganatosítaniuk. A mostani dokumentum, mostani egyezmény ezt a problémát megoldaná. Az ENSZ is foglalkozik ezzel az egyezménnyel, és ahogyan elmondtam, Dél-Afrika vezeti ezt a kormányközi csoportot. Azt is hadd mondjam el, hogy Dél-Afrikában nagyon jól megoldották a belső törvények segítségével ezt a kérdést, amely tiltja a katonai cégek regisztrációját. Ezek csak passzívak lehetnek, illetve csak biztonsági cégek lehetnek, nem vehetnek részt fegyveres konfliktusban, és ugyanakkor a felelősségi körök teljesen egyértelműek a dél-afrikai törvényekben, tehát szerintem ez kiváló példa lenne számunkra is. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Karski. Köszönjük szépen Karski úrnak. Nincs sok időnk, de kérte, hogy a külszolgálat szólna pár arról, hogy a Vautmans jelentés valóapja hogyan történik majd meg. Köszönöm szépen. Egyelőre nincs jó válaszom, attól tartok, de mindenképpen fogunk jelentkezni ez ügyben. Köszönjük szépen! A módosítók benyújtásának a határideje szeptember 17-e. Köszönöm szépen mindenkinek, következik a következő napirendi pontunk. Ez egy újabb jelentés, uniós iránymutatások, illetve az unió külön megbizotjának mandátuma, a vallás szabadság gyakorlása az unión kívül témájában. Egy, várunk egy fél percet, amíg távoznak, akiknek távozniuk kell. Thank you. <laughs> so, hello. you all have good chairs, yeah. Hello, London. Do you hear us? Hello. Good morning. I just uh, checking the technic, we can see you. Pálinkás jó reggelt, reméljük a technika működik. Látjuk, halljuk. Igen, igen. Lássuk akkor. Saját kezdeményezésű jelentésről van szó. Az első változat bemutatása. Ezt a jelentést áprilisban küldtük el a szakbizottsági elnökök értekezletének, júniusban jóvá hagyták a saját kezdeményezésű jelentés elkészítését. Július 16-én küldtük meg az angol nyelvű változatot, és a módosítók benyújtásának a határideje szeptember 11-e este. A jelentés fő célja alapvetően az, hogy a különböző uniós felépésekből levonjuk a következtetéseket, nyilván továbbra is a Valeszabadság jelentésében, illetve a külön megbízott mandátumára vonatkozó következtetéseket is levonjunk, hogy milyen további felépéseket tehetnénk a külpolitikánk keretében, illetve az uniós intézményi szereplők kapacitás fejlesztése terén. Gondolunk itt az Európai Unióra és az ENSZ-re, mindkettőnek célja az, hogy a vallás és hitbéli szabadság jogát minél inkább, minél több embernek garantálják, ezért évek óta szoros az együttműködés a két intézmény között. Amir Shahid az ENSZ külön megbizotja, vallás szabadsági ügyekben, akit külön üdvözlök. Genfből jelentkezik videó kapcsolaton keresztül, és itt van közöttünk Jan Fiegel, aki az Európai Unión kívüli vallásszabadság külön megbizotja, üdvözlöm önt is. Uh, Mr. Andrei Chip, he's our... És Andrei Andre Gribe az előadója a kezdeményezésű jelentésünknek, ő kapja meg elsőként szokás szerint a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Figel úr, Sahid úr, köszönöm a jelenlétüket. Anyanyelvemen folytatom. Lengyelül. Proszę Państwa, ja najpierw chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Hölgyeim és uraim, Köszönöm szépen a lehetőséget. Először is köszönöm a koordinátoroknak a különböző politikai pártok részéről. Köszönöm a lehetőséget, egy saját kezdeményezésű jelentést készítettünk a vallásszabadság témájában, ami számomra bizony nagy megtiszteltetés. Az ajánlások elfogadásának ötödik évfordulóját ünnepeltük idén nyáron. Figel urat külön üdvözölnünk kell mindenképpen, aki ezért a fontos témáért. A Lisszaboni szerződés életbelépésének tizedik évfordulóján fontos megemlíteni, hogy a Lisszaboni szerződés 21-es cikke külön beszél a vallás szabadságról, éppen ezért az Európai Unió működéséről szóló szerződés 17-es cikkét is érdemes megemlíteni, hiszen ez a különböző vallási szervezetekkel folytatott együttműködésről beszél. Öt éve fogadtuk el ezeket az ajánlásokat, és 5 éve annak, hogy a külön megbízott hivatala is elfogadásra került, életben van, éppen ezért ez különösen aktuális téma, amelyről ma itt beszélünk. Ogromnym stopniu wpływają zarówno na jednostki. Azt hiszem, hogy a vallás szabadság az emberi mi voltunk szerves részét képezi. Ez, ez, bárhol is éljenek az emberek a világon, nyilván az nagyon fontos, hogy eldönthessék, hogy miben hisznek, vagy miben nem, illetve hogy hogyan gyakorolják a vállásokat Ezeket nemzetközi szerződések, karták garmadája kívánja biztosítani. Gondoljunk csak itt az emberi jogi kartára. Az európai emberjogi karta, illetve az emberi jogok alapvető emberi jogok nemzetközi kartája is több cikkben utal erre. Azt hiszem, hogy nem kell ezt tovább sorolnom. Attól tartok, hogy mindezek ellenére nem sikerült a gyakorlatban igazából garantálni ezeket a jogokat. Számos olyan helyzetről tudunk, amikor egész egyszerűen a vallás szabadságot, illetve a vallás gyakorlás szabadságát megtagadják emberektől. Attól tartok, hogy a 21. század könnyen úgy kerülhet be a történelem könyvekbe, amikor is a vallást politikai célokra használták fel. A szeptember 11-i események, 2001-es eh, szomorú események 20. évfordulójához lassan közeledve ne felejtsük ezt el. Rengeteg adat mutat arra, hogy nagyon sok eh, olyan vallás van, amelyet a világ különböző ö, eh, sarkaiban üldöznek. Persze Számos példát hozhatnánk ezekre, de az adatok alapján a keresztény üldözések a leggyakoribbak. A legüldözöttebb vallásokra vonatkozó index 2017-es Open Doors adatokra hivatkozom most. 215 millió keresztény szenved üldöztetéstől világszerte életüket kockáztatják minden nap pos erőszaknak vannak kitéve, és évek óta e, így van ez a helyzet. Észak-Koreában, Kínában e, például betiltották a keresztény egyházakat, és ezt a Bibire is emlékezzünk, aki halára ítéltek Pakisztánban. Miért is? mert a jelenlegi istenkáromlásról szóló törvényt alkalmazták rá, kilenc éve vár a halál büntetésére. Van egy némi reménysugár, hogy a legfelsőbb bíróság újra tárgyalja az ügyét, de ez idáig e fronton sincs semmiféle jó hírünk. Jehova tanúit Oroszországban betiltották, a koptokat üldözik. 2017. februárjában éppen ezért az Európai Parlament már elfogadott egy állásfoglalást ez ügyben. Ez olyan dokumentum, amely az ISIS által elkövetett bűncselekményekről szól, amelyeket alapvetően népírtásnak minősíthetünk. Ezt több forrás is megerősítette. Az Európai Parlament külön hangsúlyozta, hogy milyen drámai a helyzet, a jazidi kisebbség helyzete, 2016-ban emlékeztünk meg a, szenvedésükről, amikor két jezidi nőnek ítéltük a Szaharov díjat, akik el is látogattak az Európai Parlamentbe, és itt láthatjuk őket vendégül. de van számtalan olyan vallási szervezet, amelyet betiltottak, vagy amelyek kettő üldöznek, muzulmán vallásokat Afrikában, vagy a közel-keleten, ez gyakran előfordul az Európai Parlament ez ügyben a rohingya helyzetéről többször beszéltünk már, a legmagasabb fórumokhoz fordultunk, ez ígyben. kérve, követelve azt, hogy egy rohingyák vagy rohingyák üldöztetésének vessenek véget az iráni helyzetről is beszélhetnék. Folytathatnám végtelenül a felsorolást, de most nem az a célom, hogy kimerítően felsorolja minden olyan vallási szervezetnek a nevét, vagy minden olyan vallást, amelyet üldöznek világszerte. Ennél fontosabbnak tartom, hogy a vallások közötti párbeszéd mennyire fontos, és hogy a vallás szabadság gyakorlásának jogát próbáljuk garantálni, már csak azért is, mert a nemzetközi jog ezt elméletileg garantálja, ezért mondanom sem kell, hogy ehhez mindenkinek tartania kell, kellene magát. Sajnálatos módon ugyanakkor éppen, hogy romlani látszik a helyzet világszerte. Szerintem a vallások közötti párbeszéd elengedhetetlen, már csak azért is, mert ez az egyetlen módja annak, hogy változtassunk a dolgokon. Rengeteg tragikus esemény elkerülhette lenne világszerte, akkor, hogyha le tudnánk ülni egy asztalhoz, hogy kulturáltan megbeszéljük az ellentéteinket. Nos, a külszolgálat felvettem a, a kapcsolatot, a külön megbízottal egyeztettem, a kollégák véleményét kikértem, és bizony azt láttam, hogy a vallások közötti párbeszédről sokan úgy gondolkodtak, hogy ez egy olyan együttműködési platform tulajdonképpen, amely jó és fontos ugyan, de a vallások közötti párbeszéd sokszor az emberi jogokról szóló párbeszéd kiinduló pontja is lehetett. Ilyen szempontból igencsak hasznos, akár kereskedelmi jogi kérdések is felmerülhetnek, a környezetvédelem, és így tovább, és így tovább. Tehát a valási párbeszéd a szélsőségesség megelőzésében is segíthet, illetve egyéb társult jogok érvényesülését is elősegítheti. Ugyanakkor, hogyha a vallás szabadság alapvető jogát megtagadjuk az emberektől, akkor más területeken is könnyen romlásnak indulhat a helyzet. Néha az is előfordul, hogy a vallás szabadság jogának a gyakorlása a sérülése mint egy előre jelzi, vagy előfutára annak, hogy tovább fog omlani a helyzet más területeken. E, számos eszköz áll rendelkezésünkre az Európai Unióban, erről, erről egy teljes e, lista is rendelkezésre áll. Ugyanakkor, amikor a különböző partnerekkel egyeztettem, érintettekkel, szereplőkkel, akkor senki sem mondta azt, hogy ezeket az ajánlásokat meg kellene változtatni vagy módosítani, inkább arról beszéltek, hogy a már meglévő ajánlásokat sokkal határozottabban kellene végrehajtani, ezeknek sokkal határozottabban kellene érvényt szereznünk. Többen említették azt is, hogy a felvilágosítás milyen fontos, hogy szükség lenne ilyen kurzusokra, illetve hogy a külön megbízottal szorosabb együttműködést kellene ápolni. Szerintem ez egy olyan kérdés, amit mindenképpen érdemes hangsúlyozni. Az öt évvel ezelőtt elfogadott ajánlások felülvizsgálatára nem került sor, ezek a mai napig változatlan formában működnek, miközben ezt három év után meg kellett volna tenni. Azt hiszem, hogy ez az elemzés Eh, vagy ez a felülvizsgálat itt az ideje, hogy megtörténjen. Áttérve a külön megbízott munkájára, illetve a külön megbízott hivatalának a fontosságára nagy örömömre szolgál, hogy létre jött 2016 májusában eh, ez a poszt. Szerintem az Európai Bizottság elnökének eh, ez egy igen bölcs döntése volt. Ugyanakkor, ha komolyan gondoljuk ennek a működését, akkor több emberre, több forrásra van szüksége ennek a hivatalnak. Már csak azért is, mert az Európai Bizottságnak van egy fejlesztés politikai tanács adója. Ez az együttműködés jól is működik, de hát az erre a célra fordítható emberek száma, illetve az általuk elvégzett munkaórák száma igencsak korlátozott, hanem mondanom sem kell, hogy kívánatos eredmények így nem nagyon várhatóak el. Ezen szélsőséges megszorítások ellenére ilyen Figel, aki most itt van közöttünk külön megbizottként, ennek ellenére Jan Figel elképesztően sikeres munkát végzett, hiszen mintegy lefektette az alapjait a lefektette az alapjait ennek a munkának. Mégis fennel a beszél attól tartok annak, hogy valaki más veszi át a helyét, egy rotációs rendszer keretében valaki más tölti majd be ezt a hivatalt, és akkor az együttműködésnek ez a kényes egyensúlya valahogy meggyengülhet, valahogy megborulhat. Éppen ezért úgy érzem, hogy valamilyen rendszer szintű megoldást kellene találni arra, hogy ez az együttműködés állandó legyen. Tehát több pénzre, több emberre van szükség, illetve a mandátum meghosszabbítására mindenképpen. Chciałbym w konkluzjach zaproponować... Hiszen az Európai Bizottsággal némi átfedésben van az önhivatala. Tehát következtetésképpen azt mondhatom, hogy a külön ö, megbízott ö, hivatalának a főképviselő hivatalával szinte egy, egy, egyenrangúvá kell válni, illetve önnek Lambrinidis úrral egyenrangúvá kell válnia hivatali értelemben véve. Egy vallás szabadság ügyekkel foglalkozó munkacsoport létrejötte szerintem kívánatos lenne, már csak azért is, mert így az európai parlamenti képviselők bevonásával egy valóban dinamikus munka alakulhatna ki. Sajátos módon olyan rengeteg emberjogi kérdésekkel foglalkoznunk itt a szakbizottságunkban, hogy nem tudunk mindig minden témában valóban e, mélységvében e, megvizsgálni kérdéseket. Az angol nyelvű változat két héten rendelkezésre, ezért arra kérek mindenkit, hogy olvassák el a dokumentumot, nyújtsák be a módosítóikat, és én minden tőlem tehetőt megteszek annak érdekében, hogy mindenkinek a javaslatait megpróbáljam beépíteni a végső változatba. A fő célom alapvetően az, hogy minél több emberhez eljusson az az információ, hogy hogyan áll a helyzet a különböző országokban, főként akkor, amikor olyan országokról beszélünk, amelyekkel az Európai Uniónak szoros kapcsolatai vannak, illetve mindenképpen szeretném, hogyha végig gondolnánk, hogy az öt évvel ezelőtt elfogadott eh, ajánlásokkal mi történt, illetve a külön megbízottnak mi lehet a jövőben a feladata és a munkája. Hogyha ezen ambícióim csak részben megvalósulnak, akkor már, eh, már akkor nagyon boldog leszek. Komisji, e, Praw, e, Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. És remélem, hogy az AFET szakbizottságban minél hamarabb elfogadásra kerülhet majd ez a dokumentum. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most Ahmed Sahid úrnak adom meg a szót. Azt hittem, hogy ön Gentben van, de Londonban van. Ön a külön megbízottja az ENSZ-nek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, megtiszteltetés számomra, hogy csatlakozhatom a jelentés tervezetről szóló vitához, amelyet az, az EU a, az EU speciális külön megbízottjának feladatáról e, készített. As covered in the report, those on expanding EU UN cooperation to advance for in the future. In talking about expanding cooperation between the EU and the UN, it goes without saying that we must begin. Felálljuk, de a hangminőség nem felel meg a tolmácsolásra, szinte alkalmatlan, úgyhogy nem tudjuk tolmácsolni a ENSZ főképviselő szavait. Challenges this multiplicity uh, produces. Notwithstanding such plurality of actors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 a, Forb kérdésével foglalkozik, külön megbízott. Köszönöm szépen, Lochbiller asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt vendégek, tisztelt Sahid úr, nagyon örülök, hogy itt lehetek, nem első alkalommal vagyok itt, és remélem, hogy nem utolsó alkalommal. Nagyon fontos pillanat ez a mai a vita szempontjából, és nagyon örülök annak, hogy kíváncsiak a véleményére, véleményemre az Európai Unió jelentésével kapcsolatban. Az Európai Unión kívül a vallás és meggyőződés szabadságának előmozdítása érdekében. Köszönetet szeretnék mondani Grips képviselőnek a saját kezdeményezésű jelentését, nagyra értékelem az ő munkáját, és biztos vagyok abban, hogy az eredmények is meghatározóak lesznek a jövő szempontjából, nem csak Európa jövője szempontjából, hanem a politikák kialakítása szempontjából, és különösen azok jövője szempontjából, akik szenvednek a szomszédságban, vagy messze tőlünk, de nem szabad róluk megfeledkezni, magukra hagyni őket, és nem szabad védtelenül hagyni őket. Az Európai Uniónak kötelessége van a 21. században, hogy tegyen értük valamit. Andrei Gribs említette jelentés első felében, és ez mandátumomnak is része. A hálózat kialakítása nem csak az intézményen belül, az LKS-en, a tanács, a bizottság parlamenten belül és a tagországokban. Nagyon sokan, akik itt vannak a teremben, civil társadalmakkal dolgoznak együtt, az érintettekkel, olyanokkal, akik számára ez az ügy fontos, akik nem érdektelenek, nem félnek, attól, hogy megvédjék a vallás és meggyőződés szabadságát, hiszen ez forró kockán. Én ma két alapvető pontról szeretnék szólni. Egyrészt arról, hogy miért olyan fontos ez a téma, másrészt pedig arról, hogy hogyan támogassuk mindazt, amit önök javasoltak. Az Európai Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 70. évfordulójához közeledünk, és nagyon fontos, hogy az emberi jogok valóban univerzálisak, mindannyian különbözőek vagyunk, ez nem egy furcsa dolog, hanem ez egy alapelv, az emberiségünk alapelve, az emberi jogok megoszthatatlanok, egymás összekapcsolódnak, a forb, az orlás meggyőződés szabadsága, a középpontban van, a 18-as cikk magáért szól, gondolkodás, vallás, meggyőződés, szabadsága, ezek a, legmélyebb emberi szabadságjogunkat érintik, az én, az önök és mindenki méltóságát. Emlékeztetnék az első cikkre, hiszen hogyha az első dolgokat tisztába tesszük, akkor a 18-as cikket is láthatjuk így. Az összes emberi lény szabadon, szabadnak született, és egyenlő jogait illetően, illetve méltóságában. A mellás és meggyőződés szabadsága segít nem csak elismerni azt, hogy ezek mennyire fontosak, hanem arról is szó van, hogy mindenkinek szabad joga az, hogy egyénileg a közvélemény előtt, vagy magánmódon imádkozhasson, tanításokat hallgasson meg. Tehát itt a szabad, szólásszabadságról, szabadságról is szó, vagy ülekezés szabadságáról. Tehát, hogyha ezt a szabadságjogot tiszteletben tartjuk, akkor más szabadságjogokat is ezzel együtt a form nagyon fontos a jó kormányzás szempontjából, az inkluzív jellegű polgárság megvalósításához, a polgárok egyenlő jogai tekintetében, és amikor Iránról, Szudánról vagy Pakisztánról beszélek, akkor nagyon fontos, hogy olyan kormányzás valósulja meg, aki mindenki számára jó a hívők és nem hívők számára. Nagyon fontos áttekinteni a szekuláris államról kialakított koncepcióinkat, nagyon fontos, hogy alulról felfelé történjen az az építkezés, egy nyitott, befogadó jellegű szekularizmust alakítsunk ki. A nyitottság nem az ürességet jelenti, hanem a pluralitást mozdítja elő, és nem az ideológia rákényszerítését. Egyetértek Ahmed Sahiddel, mert többször egyetértettem vele, különösen a tekintetben, hogy nagyon fontos egy tiszteletteljes távolságot tartani az állam és a vallás között. A Forbes éppen ezért nélkülözhetetlen az egyes cikk érvényesítéséhez, ez a kulcs az emberi méltósághoz, a jelenlegi mm, a politikai identitásbeli, felelősségbeli folyamatoknak megfelelően a nacionalizmus nagyon sok régiójában megerősödött a világban, a jelenlegi világban a problémák száma sajnos csak sokasodik, és ezt a tendenciát meg kell fordítanunk, de természetesen vannak jó jelek is. Két nappal ezelőtt a parlament intergrupja bemutatott egy jelentést, és ez is jele az első intézményesített formának a munka tekintetében ebben a témában, tehát ezek mind bizakodásra adnak okot, Hát látunk a valóságban is ilyen bizakodásra okot adó jeleket. Az európai tagországokban, intézményekben iránymutatások kerültek kialakításra, és az éveleje óta Dániában van egy speciális külön megbízott a külön külügyminiszterben, az Egyesült Királyság miniszterelnök hivatalában is július óta, aki ezzel foglalkozik, illetve Németországban is kineveztek egy ilyen külön megbízottat. Ezek nagyon fontos politikai döntések a jelenlegi kormányok részéről. Volt egy miniszteri csúcs találkozó július végén Washingtonban, ez az első jellegű csúcs találkozó, az USA számára is prioritást jelent ez a téma és ezt hatékonyabbá, láthatóbbá szeretnék tenni. Nagyon fontos mindazokkal együttműködni, akik hasonlóan gondolkodnak, illetve készek arra, hogy tovább lépjenek, annak érdekében, hogy ezt a századot eh, humánusabbá tegyék. A vallások nagyon gyorsan változnak, és olyan mélyen, hogy a jelenlegi vallási térkép teljesen más, amikor Eh, annak idején 76-ban, amikor a polgári és politikai jogok a 18. cikkben megjelentek, mint iránymutató elv. Szociológus Peter Berg elmondta azt, hogy a szekularizmus megmarad a 90-es években, most már a posztszekularizmusról beszél, a nyitottságra, pluralizmus irányában, az egyenlő eh, polgári jogokról, nagyon érdekes könyvet írt a világ vallásairól, a vallási vezetőkről. Nagyon sok vallási vezetőnek jelentős hatása van a saját közösségére, óriási befolyással bír az emberek gondolkodására, szívére. Ők potenciális erőmozdítói a, nem csak a Fordnak, hanem az emberi jogoknak is. Viszont vannak olyanok, akik ellenzik a béke megteremtésre történő erőfeszítéseket vannak zűrzavart keltők. Fundamentalizmus minden kontinenset érint, ez jelentős kihívás, és mint említette Sahid úr, nagyon fontos ez a respectful distance, a teljes távolsága a vallás és az állam között. Nem lehet a vallást mellőzni a külső kapcsolatokban, különösen az SDG-k támogatásában. Tehát ezt csak együtt tudjuk megoldani. Még egyszer felhívom a vallási szereplőket, vallási vezetőket arra, hogy ne csak a vallásszabadságot támogassák, hanem a felelősségvállalást is a, a vallásért, a vallási közösségekért. És nagyon fontos, hogy a vallási, szociális felelősségvállalás jelenjen meg. Különböző terminikusokat ha használunk, például a, a vallási, a szociális felelősségvállalás is. A vallási vezetőkkel fenntartott kapcsolatokban óvatosaknak kell lenni, és emberjogi ernyőre van szükség ehhez a munkához. Fontos, hogy ezt e, megfelelő egyensúlyjal tegyük. Ami a mandátumot illeti, azt a mandátumot, aminek igyekszem eleget tenni, nem csak az Európai Unió érdekében, hanem mindazok érdekében, akik szenvednek az Európai Unión kívül. A jelentés tervezet felszólítja a bizottságot és a tanácsot arra, hogy a külön megbízott mandátumát és kapacitását erősítse, ez a megfelelő hozzáállás. Nagyon örülök annak, hogy a munkámat úgy értékelték, mint egy fontos munkát, és nagyon fontos egy külön megbízottról elgondolkodni a forba kapcsolatban és fontos itt a kompetenciákat is mérlegelni. Az ISIS által két évvel ezelőtt Szíriában és Irakban 2015-ben elkövetett tömegmészárlások után került elfogadásra ez az állásfoglalási indítvány, és ez a jövőbeni parlamentek számára is egy politikai hagyaték. Nagyon fontos, hogy jobban kialakított alapon kezeljék ezt a témát. A Forbnak szüksége van a politikai figyelemre, fellépésre és bátorságra, és természetesen erőteljes fellépésre van szüksége, költségvetésre, emberi erőforrásra, eltökelt munkatársakra, hogyha a mandátomat az Európai Unió vezetői támogatják, megfelelhetőre látják el, és a források lehetővé teszi azt, hogy a vallás, kultúra, a fejlődés kérdésével foglalkozzon. Ez nagyon pozitív. A külön megbízott egy nagyon értékes szerepet tölthet így be, egy olyan szerepet, eh, amely megerősíti a bizalmat, a párbeszédet eszősíti a kulcsfontosságú szereplők között politikai és intézményi szinten, de a helyszínen és az adott országokban. A külön megbízott nem egy mindenre gyógyi, gyógyír megoldás, nem válthat fel egy egészséges intézményrendszert. Szükség van EU-s sztáfra, székhelyre, az Európai Uniós tagországok támogatására, az elemzéseket, válaszokat illetően, a jelenlegi kihívásokra, amelyek a kultúrához és a vallási kérésekhez kapcsolódnak az intézményi háttér, nagyon fontos a folyamatosság biztosítása érdekében és a külső fellépéseknél, és nagyra értékelem a kompetenciákat is, a hatékonyság, a láthatóság és a vállalás, a magas szintű párbeszédek vallások, kultúrák közötti párbeszédek előmozdítása, nagyon fontos feladatok, a szoros együttműködés a kohommal, a tanács adott szervével. A jelentéstervezet kibővíti a mandátum hatáját, a, a um, vallások közötti párbeszédet illetően én is támogatom mindezt, és ez ugyanaz az oldalon, ugyanannak az ér, másik oldalon ugyanannak az érmének, két dimenziót kell figyelembe venni. Egyrészt a tisztelet más vallások iránt, másrészt pedig a hozzájárulás a vallási szabadsághoz, az igazsághoz, az emberi méltósághoz mindenki számára mindenütt. Nagyra értékelem a tanácsadói munkacsoport létrehozását a tagországokkal, intézményekkel, az Európai Parlamenttel, akadémikusokkal, civil társadalmal vagy vallási szervezetekkel karöltve, és az ensz való együttműködés egy további olyan pont, amely nagyon-nagyon fontos. Nagyon örülök annak, hogy nem csak személyes az együttműködés, hanem intézmény is, Genf és New York, Genf és New Yorkkal, az ENSZ külön megbízottjaival. Ami az iránymutatásokat illeti, nagyon örülök annak, hogy megjelent a hatékony megvalósításra való törekvés, Nagyon fontos, hogy felkikertsük a figyelmet is. Ezekre a problémák nem csak digitális írás tudásról van szó, hanem vallási um, literacy-ről is. Nagyon fontos, hogy a, a vallásos személyek ne legyenek a propaganda áldozatai, tehát uh, legyenek az emberek is okosak, ne csak a technológia. Nem fontos a speciális képzések erősítése az EU-s személyzet számára, a forbot, illetően a DEFCO um, ilyen eszközök kialakításán felezik. Nyolc Európai Uniós nagykövet dolgozik ebben a témában, és ez szintén egy bizonyos folyamatnak az eleje. Létezik egy új támogatási csomag az EU-s delegációk számára, amelyek jogokon ápoló megközelítést eh, erősítik, és nagyon fontos ezt továbbvinni, ami pedig a pénzügyi eszközöket illeti, és mindjárt befejezem. Vannak nagyon jó eh, pozitív jelzések, hogyha ezt összevetjük a múlttal, a pénzügyi keret, jelenlegi döntések és a jövőre vonatkozó javaslatok, hogyha ez a pénz, különösen ami az európai demokrácia és emberjogi eszközt illeti, amely 15%-os, ha ezt az összeget hatékonyan használják fel, más politikákkal és forrásokkal vegyítve, akkor azt gondolom tényleg segíthetünk azokon az embereken, akik üldöztetésnek vannak kitéve, szenvednek, illetve még súlyosabb helyzetekben vannak. Ami az intergrup jelentését illeti, ez is reményre ad okot, az ön felmérése, eh, kezdeményezése, eltökéltsége, hogy ezeket a politikákat és ajánlásokat megvalósítsák, szintén bizakodás ad okot, Európában is, hiszen Európán belül is eh, kell, hogy bizakodni tudjunk, itt is nagy a frusztráció, vannak nehézségek, de különösen azok számára fontos ez, akik eh, Európára tekintenek, körülöttünk vannak, Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Féger úr. Köszönjük szépen a hozzászólását. Lassan kifutunk az időből, és most a két jelenlévő jelentéstevőnek adok szót. Először Kán úrnak, aki a szocialisták jelentéstevője. Először is köszönetet szeretnék mondani Zsibúrnak, kedves kollégámnak a munkájáért, eddig jelentést illetve Nagyon örülök annak, hogy készül egy ilyen jelentés, a vallás és meggyőződés szabadságáról az Európai Unión kívül. A parlamentnek nem volt eddig lehetősége arra, hogy szóljon erről a témáról. 2016-ban készültek iránymutatások. Én vagyok a szocialisták árnyék jelentéstevője, és hozzászólásomban bizonyos témákra összpontosítanék. Az utalás uh, a vallási identitásra, az állam vállalása, a vallásszabadság garantálását, meggyőződés szabadságát illetően, illetve minden egyes szemét meg kell védeni valási hozzátartozásától függetlenül, valási közösségek is védelemre szorulnak, de nagyon fontos biztosítani azt, hogy megfelelő intézkedések, törvények valósulnak, hogy felelősségre vállás történik olyan esetben, hogyha szabadságjogok sérülnek különbség van a szólásszabadság és a gyűlöletbeszéd között, amit el kell ítélni. A FOD támogatása azon országokkal, ahol vallási megszorítások vannak érvényben, különösen fontos a konzultáció, nem csak a vallási szervezetekkel, fontos, az NGO-kkal, az etnikai kisebbségi csoportokkal és kutató központokkal is. Támogatjuk a külön megbízott munkáját, és a jelentés ajánlásait is figyelmébe ajánlom az ő mandátumát felelősséget illetően. Várjuk a gyümölcsöző együttműködést a jelentéstevővel, az ányek jelentéstevőkkel, és ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, Vahéd úr, Weber asszony, Osztrovicsis úr nevében talán hozzá szeretne szólni a vitához. Igen, köszönöm szépen Osztrovicsi úr, urat képviselem de sajnos el kellett mennie. Felolvasom az ő nyilatkozatát. Köszönetet szeretném mondani a jelentéstevőnek, egy nagyon jól kidolgozott szövegért, az összes erőfeszítéséért, a munka előkészítéséért. Nagyon sok fontos pont foglalkozik a jelentés, mint például a vallások közötti párbeszéd tolerancia és a külön megbízott szerepe. Kaszovics úr benyújt majd néhány módosítót bizonyos pontokkal kapcsolatban. Egyrészt nagyobb hangsúlyt kell tenni a meggyőződés szabadságára, szabadságára. Az ateista nézetek kifejezésével kapcsolatban nagyobb toleranciát kell biztosítani. felhívja a figyelmet arra, hogy az LGBT csoportot is meg kell védeni, illetve az EU-t arra szólítja fel, hogy utasítsa ezt a káromlást, utasítsa a káromlást, a genitális mutilációt, a kényszerházasságokat, nemi csonkítást, ami pedig a külön megbízott szerepét illeti a FORB témájában. Teljes mértékben egyetértek a jelentéstevővel, nagyon fontos, hogy az ő irodája megkapja az összes szükséges erőforrást a vallásszabadság támogatása érdekében. Az ALDE jelentős fenntartásokkal viseltetik, azzal kapcsolatban, hogy az ő mandátumát speciális külön megbízottá változtassák. Azt gondolom, hogy ez túlzott lépés volna. Létezik már egy emberjogi külön megbízott, aki már foglalkozik a vallás és meggyőződés szabadságával harmadik országokban. Várom az együttműködés Gripsúrral, és biztos vagyok abban, hogy kompromisszon találunk majd. Thank you, Ms. Weber, and now from the ECR, Ms. Köszönöm szépen, Tánok úr, az ECR részről. Köszönöm szépen, én is szeretnék gratulálni Grib úrnak. Kiváló és átfogó jelentést készített, amely megvizsgálja a külön megbízott szerepét a meggyőződés és a vallásvédelem tekintetében. Külön szeretnék gratulálni Jan Figel régi barátomnak, barátságunk visszatér, visszanyúlik még a szlovákiai csatlakozás tárgyalási fordulóihoz, és most a Brexit lebeg a fejünk, fejünk fölött, Mintegy 20 évvel ezelőtt excentrikusnak tartottak a, nép, a néppárton belül, akkor oda tartoztunk brit konzervatívokként, hiszen akkor azt javasoltuk, hogy a vallás szabadság tekintetében, különösen a keresztényekre vonatkozóan, jelentést kell készítenünk, illetve egy külön megbízottra van szükség. Természetesen az 20 évvel ezelőtt volt, és azóta Jan Figer rengeteg energiát öntött ebbe a kérdésbe, és ő maga is hívő ember, hívő keresztény, saját személyiségét is a feladat mögé állította, és ezért gratulálni kell neki. Azonban egyetértek liberális kollégámmal, nem igazán e, látom, hogy mi lenne a célja annak, hogyha EU speciális e, külön megbízott státuszt kapna, ez a kérdést, különösen összevetve ezt az emberi jogi megbízott kérdésével. Talán erről beszélnünk kell majd. Ami a vallásközi párbeszédet illeti, ez rendkívül fontos, és az ENSZ külön megbízottá való kapcsolattartás tekintetében azt hiszem, hogy a Figet valóban kiváló munkát végzett és ez erősítette meg a londoni videokonferenciát, videokonferencia eh, hozzászólás is. Nagyon fontos tehát, hogy kiálljunk az értékeink mellett, illetve a vallásszabadság kérdése mellett, de természetesen fölmerül a hitetlenség kérdése is. Én eh, hívő családból származom, de nagyon sokan vannak, akik nem hívőek, akik ateisták, és nekik is joguk van erre úgyhogy szerintem ezt is figyelembe kell venni. És ahogyan ön is rámutatott, a hithagyás, főben járó vétség nagyon sok országban. Ez is egy nagyon érzékeny kérdés, és itt is fejet hajtok Figer úr előtt, aki valóban az ilyen érzékeny kérdéseket, a vallás, a, a hitetlenség kérdését, meg különösen olyan területeken, ahol a vallás elhagyása egy óriási sértés, illetve bűncselekmény, sikerült ezeket összefognia. Nos, nagy érdeklődéssel követtük ezt a kérdést az elmúlt esztendőkben, és azt hiszem, hogy ez a mandátum valóban erős kell, hogy legyen, mert itt itt a Figel úr által elvégzett munkára bizony nagyon nagy szükség van, és eddig ez hiányzott. Köszönöm szépen, most pedig Szolé úrnak adom meg a szót a zöldek részéről, mondja az elnök. Köszönöm szépen, igen, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a jelentésért. Egy nagyon fontos emberi jogi témával foglalkozik ez a jelentés, és le kell szögezni, hogy teljes mértékben elfogadhatatlan az, hogy a szólásszabadság, a hit, illetve vallásszabadság korlátozódik a világon több helyen, és ez a korlátozottság egyre erősödik. Átfésültük nagy érdeklődéssel ezt a jelentést, egy-két módosítót fogunk benyújtani. Osztjuk a jelentéstevő kívánalmát, szerint a FALB iránymutatásokat meg kell valósítani hatékony formában. További javaslataink van, vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne intézményesíteni a külön megbízott kérdését. Az emberi jogi speciális megbízott, az emberi jogi kérdésekben a vezető figura, a vezető pozíció, és ez így is kell, hogy maradjon a FORB kérdésekben is óvatosan járnánk el, és semmiképpen nem szeretnénk ezt a vezető szerepet alásni semmilyen módon. Ezen kívül bizonyos kérdőjelekkel illetjük az éves jelentés kérdését is, mert azt gondoljuk, hogy ez az emberi jogi éves jelentéssel átfedésben lenne, hiszen az már tartalmaz a vallásszabadságra vonatkozó fejezetet. Az EKSZ forrásai sajnos korlátozottak ebben a tekintetben. És végül hadd mondjam el, hogy módosítókat fogunk benyújtani arra vonatkozóan, hogy a nem hívők is megemlítésre kerüljenek ebben a jelentésben. És ahogyan már elhangzott, 22 ország még mindig kriminalizálja a hit elhagyását, 12-ben pedig halálbüntetés sújtja ezt. Az istenkáromlás 43 országban kriminalizált, és 6 ország esetében ö, halálbüntetés sújtja. Legalább 14 Európai Uniós tagállam van, ahol vannak ö, istenkáromlással kapcsolatos ö, jogszabályok. A sajtó is nagy figyelemmel követi ezt a kérdést. Volt egy eset, amikor egy bíró, Vili Toledo öm, színész ellen eljárást indított, azért, mert a Facebookon durva megjegyzéseket tett Isten ellen. A Spanyol Jogászok Szövetsége azzal, azzal vádolja őt, hogy a vallási érzületeket megsértette, a hívők érzései sérülnek. A szólásszabadságot biztosítani kell azonban különösen akkor, amikor nem beszélhetünk gyűlöletbeszédről. Úgyhogy azt gondolom, hogy saját házunk táján is sok még a teendő. Az biztos, hogy várjuk a további tárgyalásokat. Köszönöm szépen, Szolé úr, és most pedig még van egy napi rendi pontunk, és csak 10 perc áll rendelkezésünkre, hogy mindenkit arra kérek, hogy nagyon röviden reagáljanak a elhangzottakra, és most pedig Néves Fernández del Cotero Szekádez asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen! If as well, we will just like to reaffirm the strong commitment of... Nagyon röviden. Az EKS elkötelezett amellett, hogy az Európai Uniós iránymutatásokat megvalósítsa. Öt éve fogadták el a vallásszabadságra vonatkozó iránymutatásokat, üdvözöljük az ajánlásokat, és ezeket a jelentésben tovább vizsgáljuk majd. Külön köszönet illeti a köszönet illeti önöket azért, hogy megpróbálják segíteni az LKS munkáját, illetve lehetővé tenni azt, hogy helyi szinten is tevékenykedhessünk. Szeretném megnyugtatni önöket arról, hogy az iránymutatás megvalósítására vonatkozó eszközöket aktiváltuk az elmúlt időszakban. Itt különösen fontos, hogy az emberi jogi, ország, emberi jogi kérdésekben kapcs- kérdésekkel kapcsolatos tárgyalások során fölvetettük a vallásszabadsággal kapcsolatos kérdéseket, illetve megpróbáljuk megvédeni a sérülékenyebb csoportokat, az együttműködést pedig föllendíteni kívánjuk a jövőben. Köszönjük az ENSZ megfelelő testületeinek munkáját, a külön jelentéstevőt szeretném megemlíteni, hiszen az elmúlt két esztendőben nagyon szoros együttműködésben dolgoztunk velük. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon röviden még visszaadom a szót a jelentéstevőnek, hogy lezárja ezt a témát. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nos, nagyon sok minden elhangzott, úgyhogy most elég nehéz a feladatom de tulajdonképpen az is lehet, hogy könnyűnek nevezhetném <laughs> ezt a feladatot, ami nem más, mint az, hogy összefoglaljam az elhangzottakat. Köszönettel tartozom Figer úrnak. Most a külső harmadik országokkal való kapcsolatról beszélünk, tehát nem az Európai Unió határain belül történt eseményekről. Meghallgattam az árnyék jelentéstevőket, és azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy valóban foglalkoznunk kell ezzel a témával. Ez pedig azt jelenti, hogy egy problémával találjuk magunkat szemben, ezt meg kell oldani. Meg kell oldani akkor, amikor már létezik a probléma, de még jobb lenne, hogyha megpróbálnánk megelőzni a probléma kialakulását. Ez az első számú feladatunk. Nézzük a legfontosabb kérdéseket. Természetesen, hogyha az emberi méltóságot tiszteletben akarjuk tartani, akkor biztosítani kell azt, hogy szabadon választhassa meg az ember saját vallását, meggyőződését, vagy dönthessen úgy, hogy továbbra már nem hívő, vagy akár ateista. Ami pedig az intézményes kérdéseket illeti. Folyik a munka, úgyhogy további fejleményekre számíthatunk, az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács össze kell, hogy dugja a fejét, és közös megoldást kell, hogy kialakítson és így megőrizhetjük a külön megbízott örökségét. Ezen kívül az együttműködési hálózatot is életben tudjuk tartani, ezért azt kérem a kollégáktól, hogy ne dőljünk hátra, ne üljünk a babérjainkon, ne gondoljuk azt, hogy a jelenlegi helyzet úgy, ahogy van, az kielégítő. Nem. Nem. Azt hiszem, hogy mindenképpen figyelemmel kell követni, hogy mi történik a különböző országokban. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, és még egy gondolat, hogyha megengedi, elnök asszony. Az Emberi Jogi Tanácsban a különböző országok helyzetét átvizsgáltuk, illetve átvizsgáljuk, és szerintem ez nagyon-nagyon hasznos. Köszönöm szépen, Viktor, köszönjük a jelentéstervezetet is, és köszönjük szépen Szaid úrnak, Figer úrnak, valamint a külső szakértőknek is a munkáját. És most pedig ugorjunk azonnal az utolsó napi rendi pontra, ez pedig a DROA missziója, Tájföldre, Pancéri, úr vezette, Dimics úr, Kovácsev úr és Celler úr vettek részt a néppárt részéről, David Martin a szocialisták részéről, és jó magam a zöldek részéről. A hivatalos üléseken az INTA képviselő is csatlakozott hozzánk, akkor, amikor a tájhatóságokkal tárgyaltunk. Háromnapos látogatást tettünk, találkoztunk a Nemzeti Parlament vezetőjével, illetve a Kereskedelmi, Ipari és Munkaügyi Bizottsággal, ezen kívül a külügyi bizottsággal is. Találkoztunk a munkaügyi miniszterrel, valamint az igazságügyi államtitkárral és a külügyi államtitkár helyettessel. Ezekben a kérdésekben, e, ezek, ezekkel a személyekkel emberi jogi kérdésekről beszéltünk, hosszasan beszéltünk a civil társadalommal is, megbeszéltük a munkajogi kérdéseket, illetve a migráns munkavállalók jogait, valamint az emberkereskedelem problémáját és a politikai jogok megsértésének kérdését. Más kiküldetésektől eltérően volt két találkozó a legfontosabb politikai pártok vezetőivel, a Demokratikus Párt és a Pajtáj Párt vezetőivel. Azért is, mert februárban, vagy talán egy kicsit később választásokra kerül sor. Úgyhogy nagyon érdekes volt ilyen magas szintű pártvezetőkkel beszélgetni, akik elmondták, hogy hogyan értékelik a, a fejleményeket, az ország fejlődését. Ezen kívül el látogattunk a számutszákon eh, tartományba is, és a katonai tisztviselők beszámoltak arról, hogy eh, hogyan működnek az általuk kialakított politikák, illetve ellátogattunk egy halfeldolgozó üzembe is. Én vagyok az elnök, de én vagyok az egyetlen képviselő, aki részt vesz ezen a mai vitán, úgyhogy röviden a jegyzeteimre térnék át. Azt gondolom, hogy legtöbbször arról a kérdésről beszéltünk, hogy a táj kormány hogyan reagál a súlyos emberi jogi sértésekre. A úgynevezett modern rabszolgaságra, amely a halászati ágazatokban, ágazatban a migránsokat sújtja. A Human Rights Watch is felhívta a figyelmet erre a problémára, és meg akartuk vizsgálni, hogy milyen szabályokkal lehet ez ellen a probléma ellen föllépni. Úgy tűnik, hogy legalábbis papíron nagy az előrelépés. Természetesen, amikor ellátogattunk a terepre, akkor nem a legsúlyosabb helyzetet láttuk, nem azt mutatták meg nekünk, sem a kikötőben, sem pedig a halfeldolgozó üzemben. De azt kell mégis, azt a következtetést kell levonnom, hogy azért történt némi fejlődés, megvizsgálják a munkavállalók egészségi állapotát, illetve különböző programokat hoztak létre, melyek, mely arra vonatkozik, hogy a nem megfelelő gyakorlatot folytató hajós kapitányokat egy listára teszik. Látjuk azt is, hogy a táj kormány óriási erőfeszítést tett felfogván azt, hogy szükség van a mingrás munkavállalókra, ahhoz, hogy a tájgazdaság továbbra is jó ütemben fejlődjön. 1,9 millió um, illegális migráns munkavállaló regisztráltak és legalizáltak, tehát teljesen más a hozzáállásuk, mint az Európai Uniónak. De még így is 800 ezer illegális migráns van az országban. A hatóságokkal és a civil szervezetekkel beszélve azt látjuk, hogy a tájkormány nem akarja a regisztrációs időt meghosszabbítani, de azt is látjuk, hogy Sokan azért is vonakodnak a másik oldalon, mert nem akarják, hogy a fizetésük az állami csatornákon keresztül kerüljen kifizetésre. Az emberi jogi delegáció számára nehéz volt mélyrehatóban megvizsgálni ezt a kérdést. Nem látjuk azt, hogy a hatóságok lehetőséget látnak a határidő meghosszabbítására, de azt is látjuk a másik oldalra, hogy különösen a, a burmai migránsok nem szeretnék hivatalos migráns státuszt kapni, és nem szeretnék azt, hogyha a fizetésük a hatósági csatornákon keresztül kerülne kifizetésre. Tájföldön kivégzések is történtek. Egy 9 éves moratóriumot követően a Az új király az előzőtől eltérő véleményem van, és egy kivégzésre került sor a látogatásunkat követően. Nagyon reméljük, hogy a kormány visszatér majd a korábbi gyakorlatra és, és gyakorlathoz, és nem fognak kivégzéseket végrehajtani, hiszen több mint százan, száz ö, embert halálbüntetéssel sújtottak. Panceri úr volt a delegáció vezető, és nagyon jó lenne, hogyha ő az igazságügyi miniszternek levelet írna a DROA vezetőivel közösen, az felhívná a figyelmet az emberi jogi kérdésekre általánosságban, de ezen belül különösen 15 ö, emberi jogi aktivista helyzetére. Okay, and we will also um, Uh, from the drug committee uh, reach out to the DEC committee because it seems even there may be the time of February. Úgy tűnik, hogy uh, a DEC bizottság külön figyelmet szán a tájföldi helyzetnek, illetve a választási folyamatot figyelemmel követik. Az EKS-nek adnám, ott az, adnám át a szót, Stavros úr? Nem. a Máriusz kapja meg a szót, tessék. Yes, <clears throat> thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, ezt a beszámolót, érdekes, de alapos beszámolót. A táj szervek a munkavállalói jogok tekintetében némi haladást elértek ugyan, de arra fogjuk továbbiakban is kérni Tájföldet, hogy megkezdett reformokat folytassák, és próbálják megszilárdítani az elért eredményeket. Május 17-én indul be az EU és Tájföld közötti munkajogi párbeszéd, ott fogunk majd ezzel a témával bővebben foglalkozni. Köszönjük szépen, és talán még egy röviden hadd tegyem hozzá, hogy amikor a halászati iparák kérdését felvetettük, akkor felvetettük Andy Hall kérdését, vagy ügyét is, aki pár évvel ezelőtt az első volt, aki először felhívta a közvélemény figyelmét erre a kérdésre, és több ö, sürgősségi ö, állásfoglalást is elfogadtunk már ez ügyben. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Majd meglátjuk, hogy hogyan zajlanak a választások. És akkor még visszatérünk erre. Azt hiszem, hogy az egyéb napirendi pont nincsen, akkor az ülés lezárom.